Otwieramy nasze spotkanie. Przepraszam, że z opóźnieniem, ale czekamy na panie i panów posłów. Chyba musimy zrobić jakąś dodatkową listę obecności. Tisztelt képviselők, még megvárjuk, amíg ide érnek a tagok. Valójában itt jelenléti listát kellene vezetni, és a jelenlét alapján kiosztani a jelentéseket. Ma csak este lesznek foci meccsek, úgyhogy megvizsgáljuk ezt a helyzetet. Most a tolmácsok szeretnének bejelenteni valamit. 36. napja tart a tiltakozásoknak, amelyeket a parlament vezetőség által egyoldalúan bevezett intézkedések miatt tartunk, ezért nem fogunk túlórát biztosítani a tolmácsolásban. No tak, ale my jesteśmy Bogu ducha winni, a... E... Az elnök úr azt mondta, hogy Sajnos a tolmácsok ellenkezései érinti az ülésünket, annak ellenére, hogy mi nem vagyunk ebben érintettek. Nagyon sajnálom, hogy a tolmácsolásnak ilyen problémái vannak, és azt reméljük, hogy a munkahogyi konfliktust hamar rendezik. Üdvözöljük az Európai Bizottság meghívottait, Georg Heuslert, aki a bizottsági delegáció vezetője. Ő az erőforrásokért, a költségvetésért és a pénzügyi irányításért felelős már sok éve, és már Csolosz biztos úr idején is nagyon jó volt az együttműködés, aztán a fiatal gazdákért felelős vendégünket is szívélyesen üdvözöljük, és munkatársaikat is. Nagyon örülünk annak, hogy eljöttek hozzánk. És nagy érdeklődéssel várjuk az előadásukat. A cím kicsit talán félelmetesnek hangzik, Ismertetés a 2020 utáni időszakra vonatkozó közös agrárpolitikáról szóló javaslatok pénzügyi kimutatásairól hát ez a cím nagy tiszteletet parancsol, közben pedig hosszú bevezetést nem tarthatok, én magam nem ismerem elég jól ezt a témát ehhez, úgyhogy önökre hagyom ezt a feladatot, és ennyit mondani kell bevezetőül. Igazgató úrnak megadom a szót, és utána döntsék el, hogy a minkatársai közül szeretne, szeretne valaki még hozzászólni. Kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, a bevezető szavakat. Tulajdonképpen ennek a délutánnak az a célja, hogy egy rendkívül technikai jellegű prezentációt megtartsunk. Remélem, hogy nem ijeszti meg önöket ez a szó, hogy technikai ismertetés. Úgy vélem, hogy ez hasznos, sőt szükséges ahhoz, hogy ezt a rendkívül bonyolult témát fel tudjuk dolgozni ugyanis amikor a kapról beszélünk, illetve az MFF-es javaslatot bemutatták május másodikán, nagyon sok félreértés, félreértelmezés övezte ezt a témát. Tehát a különböző számadatokat nem biztos, hogy mindenki pontosan tudta érteni és értelmezni. A mai délutánnak az a célja, hogy ezeket a témákat pontosítani tudjuk, és amennyiben van kérdésük, akkor természetesen ezekre is szívesen válaszolunk. Nézzük akkor most a prezentációt. Először is csak emlékeztetőképpen elmondanék néhány dolgot, és utána pedig itt délután a különböző bizottsági javaslatokat fogjuk végigvenni. A jogalkotási gyakorlatban itt a kollégák fognak ebben segíteni. Tehát mindezt tulajdonképpen a finanszírozás és a költségvetés kontextusába szeretnénk áthelyezni, ugyanis ennek csak akkor lesz a gyakorlatban értelme, és ez csak akkor tud megvalósulni, hogyha a KAP jövőire nézve megvan a megfelelő finanszírozás. Tehát ezekre az aspektusokra fogunk most koncentrálni. Tulajdonképpen itt az általános kép látható a 2021-2027-es időszakra nézve 365 milliárd euróról van szó, nem hiszem, hogy túlzottan sokat kellene időznünk magán a számon, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezek olyan óriási számok, amelyekkel nehéz dolgozni. Jobb, hogyha a százalékos adatokat vesszük figyelembe. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 5 százalékos csökkenéssel kell számolnunk. Na most hogyan lehet megindokolni ezt az 5 százalékos csökkenést? Tehát először is itt van a baseline, a kiinduló vonal, és ehhez képest ugye egy 5%-os csökkenéssel kell számolnunk. Meg kell néznünk ugye a 2020-as adatokat és a valóságot, ugyanis maguk a kedvezményezettek, a projektek, vállalatok, gazdák szintén össze fogják hasonlítani az adatokat, azt, hogy mit kapnak 2020-ban, illetve, hogy mi lesz a bizottság javaslata, és majd a tanács döntése, vagyis mit fognak megkapni 2021-ben. Tehát a kiinduló pontunk a 2020-as év, hogy a kapból mit kapnak a kedvezményezettek természetesen ki kell venni az Egyesült Királyságnak szánt pénzeket, hiszen a következő MFF-ben már nem vesz részt az Egyesült Királyság. Tehát, hogyha megnézzük a 2020-as adatokat, kb. 4 millió eurónál járunk, ez a 7 éves periódust figyelembe véve 27,7 milliárd tehát ezt ugye ki kell venni, le kell vonni a baseline-ból, ugyanis a 2021-es évtől kezdve az MFF-nél már nem kell elkötelezettséget előírni az Egyesült Királyság irányába. Aztán, hogyha megnézzük a pilléreket, itt van az első pillér, az EMGA, itt nagyon kicsi csökkenést látunk, mindössze mínusz egy százalékot kell figyelembe venni, ezt tulajdonképpen stabilnak nevezhetjük, nagyjából ugyanazzal az összeggel dolgozunk. Az EMVA esetében 15 százalékos csökkenéssel kell majd számolnunk, az előadásom egy későbbi részében elmondom, hogy ez mit jelent majd a valóságban, és mit jelent majd a vidékfejlesztésnél és a második pillérnél. Fontos, hogy megemlítsük a 2020-as horizont 10 milliárdját is, ugyanis itt van ez a Horizont 2020-as specifikus boríték, 5 milliárd euró, ez ugyan a kapon kívül esik, ez mezőgazdasági kutatásra és fejlesztésre és innovációra fordítható. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ez rendkívül sikeres program volt, és a főigazgatóság, amely a Horizon 2020-szal foglalkozik, szintén kapcsolódott ez az RTD-hez, és úgy véljük, hogy igen, ígéretes projektek gyűltek össze itt a Horizont 2020 alatt, ezért a bizottság azt javasolta, hogy duplázzuk meg az összeget, és így 10 milliárd euróhoz jutunk el. Hogyha egy kicsit részletesebben megnézzük ezeknek a pénzösszegeknek a leosztását, az első pillér alatt itt van ez a 286,2 milliárd. Itt az első pillérnél egy kis növekedés látható, ennek két oka van. Az egyik a specifikus helyzet a gyümölcs és zöldségpiacon, ezt mindjárt részletesebben elmagyarázom, és itt van még természetesen a konvergencia is, vagyis hogy azok a tagállamok, amelyek az európai átlag 90%-a alatt vannak a hektárokra lebont, lebontott kifizetésekben, ők egy magasabb szintre kerülnek majd. Az MVA-nál pedig 78,8 milliárd euróval dolgozhatunk. Szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a számadatok nem a ezek a jelenlegi folyó árakra vonatkoznak, és ezek nem állandó árakra vonatkoznak, a kettő között nagy különbség van. A bizottság mind a folyó, mind a konstans adatokkal dolgozott, de ezek között ugye különbség van. Tehát itt van a javaslat éve, ami 2018, és úgy használjuk ezeket az adatokat, mint nem lenne sem infláció, sem defláció, de a 2018-as időszaktól 2019-ig, 20-ig, 21-ig, ugye, igen komoly különbségek keletkezhetnek. Elég sok félreértés alakult ki és ezért szerettem volna ezt a kétféle különböző számadatot itt most mindenki számára egyértelműen megkülönböztetni. Egy rövid technikai jellegű megjegyzést szeretnék elmondani az első pillérre vonatkozóan. Az első pillért nem csak és kizárólag az MFF finanszírozza, ugyanis vannak itt egyéb bevételek is. Ezek olyan bevételek, amelyek az alatt a periódus alatt, az érintett periódus alatt keletkeztek, és bent is maradnak a kapon belül. Gondolom, hogy sokan emlékeznek rá, hogy voltak azok a tej tejdíjak, ez például remek példa rá, amelyek utána bent maradtak a kában, tehát begyűjtötték ezeket a tejdíjakat, ez tehát saját bevétel volt, és ez utána bent maradt a kapon belül. Ezek tehát azok a bevételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak. Tudják a tagállamok, akik nem megfelelően járnak el, hogy ilyen pénzügyi korrekciót kell fizetniük, amely az adott ágazatnál marad. Ez az intézkedés az elmúlt években sok esetben lehetővé tette, hogy az összegyűjtött pénzekből válsághelyzetbe került ágazatoknak tudjunk segíteni. És hogyha még ezeknél a különleges bevételeknél maradunk egy pillanatra, hogyha összehasonlítjuk a számadatokat, a 2014-2020-as adatokat, elég nagy csökkenést tapasztaltunk. Egyrészt azért, mert nagyon jelentős backloggal kellett dolgoznunk a számlák területén, másrészt pedig, amikor 7 évvel ezelőtt megszületett ez a javaslat, akkor egészen más volt még a helyzet a tagállamoknál. A különbség második oka az, hogy az új teljesítési modell, amit ugye ma délelőtt ismerhettek meg, tehát az új teljesítési modell alapján sokkal kevesebb ilyen pénzügyi korrekció lesz majd a tagállamok szintjén. Tehát ez a gyakorlatba történő lefordítása az új politikának. Ezért mondja azt a bizottság, hogy az új politika egyszerűbb lesz, tulajdonképpen a sütemény próbálja az evés, tehát amikor ezeket a szövegeket felhasználjuk, amikor ezeket a szabályokat felhasználjuk, akkor látjuk majd, hogy ez valóban egyszerűsítést okoz-e vagy sem. Azt most már egyértelműen látjuk, hogy az ilyen különleges bevételek csökkenni fognak. És akkor most nézzük az, a részleteket a költségvetés csökkentés kapcsán. a közvetett kifizetések mínusz 3,9%-kal dolgozunk, ez érvényes a borra, a zöldség és gyümölcsre viszont nem érvényes. Azért, mert a zöldség és gyümölcs ágazat tulajdonképpen a piacon megjelenő termék értékére alapul, és mivel ez folyamatosan változik, ugye ez folyamatosan növekedett, ezért itt is további változtatásokra lesz majd szükség. Tehát bizonyos ágazatokra érvényes lesz a mínusz 3,9 százalék, például az olívaolaj és a komló esetében, ami a méhészetet illeti, itt nagyon komoly változás van, 60 millió euró, általában mindenhol csökkenésre számíthatunk, míg a méhészetben növekedésre. Úgy gondolom, hogy a bizottság már megmagyarázta az emögött álló adatokat. További fontos téma is elé szeretném felhívni a figyelmet, ezek az iskolai programok. Itt nem százalékos arányban állapítottuk meg a csökkentést, hanem egyszerűen azt mondtuk, hogy vegyük ki az Egyesült Királyságnak szánt pénzeket, ami tulajdonképpen nagyjából megfelel a mínusz 3,9%-nak, és akkor az iskola teljes egyéb iskolai programokban a további összegek bent maradnak. A pozei és a promócióra szintén érvényes a mínusz 3,9%, ez így konzisztens és koherens az Európai Unió teljes területén és szeretnék most a válságtartalékról is szólni néhány szót. A jelenlegi rendszer, amelyet a legutóbbi MFF hozott létre, az tulajdonképpen abból áll, hogy ez a válságtartalék úgy jön létre, hogy minden egyes gazda közvetlen kifizetése csökken. És hogyha egy adott évben felhasználják a válságtartalékot, akkor kész, ez így rendben van, hogyha nem használják fel, akkor az érintett gazdáknak, pontosan ugyanazoknak, akiktől elvették ezt a pénzt, nekik ezt vissza fogják adni. Ez rendkívül összetett és bonyolult művelet, ugyanis azok, akik 2000 eurónál kevesebbet kapnak, őket kivesszük ebből a rendszerből, de úgy tűnt, hogy a tagállamok számára borzasztóan nehéz megvalósítani ezeket a számításokat, hogy először elvenni a pénzeket a közvetlen kifizetésekből, utána, hogyha ezeket nem használják fel, akkor visszaadni ezeket, de ebből kivenni a kisebb eszközöket, a kisebb összegeket, mert ez körülbelül egy százaléka a pénzeknek, tehát hogyha valaki 5000 eurót kapna, akkor ez 50 euró lesz, és egy ilyen kis összegért ilyen bonyolult számításokat elvégezni nem biztos, hogy megéri. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az elmúlt év hasonló periódusának a pénzeit megtartjuk, egyszerűen átvisszük a következő évre, és a költségvetés részévé válik. Tehát, hogyha felhasználjuk a válságtartalékot, akkor újra kell tölteni a tartalékot, amennyiben viszont nem használjuk fel, ezt nem fizetjük vissza, hanem tovább visszük a következő évre. És mint hogy mindenki tudja, a válságtartalékot soha nem használtuk fel, mert mindig volt más lehetőség a válságban lévő ágazatok megsegítésére. Reméljük, hogy ez olyan intézkedés lesz, amely mindenki életét egyszerűbbé teszi. Tehát ez az új válságtartalék jobban hozzáférhető és egyszerűbb is, sokkal gyorsabban mozgósítható, amennyiben tényleg válság következne be. És akkor most visszatérve a közvetlen kifizetésekre, itt van ugye ez a mínusz 3,9 százalék, ez az alapelv, de vannak olyan tagállamok, amelyek konvergencia tagállamok, tehát itt más szabályok érvényesülnek. Úgy döntöttünk, hogy a következő hat évben, tehát egészen a periódus végéig az éves összegek folyamatosan növekszenek majd. Vannak az MFF-nek egyéb fontos elemei is, amelyeket érdemes megemlíteni, Például itt van egy nagyon fontos rugalmasság a pillérek között, amely mindkét irányban működik. Mint ahogy látták a javaslatban, arra is van lehetőség, hogy az első pillérből specifikus mezőgazdasági ágazati programok finanszírozására kerüljön sor. És akkor most időzzünk el néhány pillanatra ennél a diánál. Lehet, hogy látták már ezt a táblázatot, itt tulajdonképpen a tagállamra és hektára lebontott közvetlen kifizetési összegeket láthatjuk. Két tagállamot fogunk kiemelni, Máltát, amely a bal oldalon helyezkedik el, és a kék sáv azt mutatja, hogy most mennyi pénzt kap Málta hektáronként. A lila oszlop azt mutatja, hogy hova jutnánk el a javasolt csökkentéssel, a mínusz 3,9%-kal, és a narancssárga oszlopban pedig a végeredmény látható. Málta nem konvergencia ország, tehát Máltának tulajdonképpen azzal kell szembenéznie, hogy 3,9%-kal csökkennek a közvetlen kifizetések. Hogyha most elmegyünk a diagram jobb végére, akkor Észtországba érkezünk. EE. Itt látható a kék sávban, hogy mennyi pénzt kapnak hektáronként jelenleg. A lila azt mutatja, hogy hova jutnánk el a 3,9%-os csökkenéssel, ugyanis minden egyes tagállamnak át kell esni ezen a 3,9%-os csökkentése. Csak hogy Észtország az átlag 90%-a alatt van, éppen ezért emelést javasoltunk, a javaslatunkban, amely a következő hat évre vonatkozik. Itt most egy technikai megjegyzést kell tennem, az MFF ugyan 7 éves, ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy az új MFF első éve tulajdonképpen a régi MFF utolsó évének számít, hiszen a kifizetések tulajdonképpen csak az egy évvel későbbi költségvetésből kerülnek kifizetésre, tehát az MFF első éve tulajdonképpen még a régi politika végrehajtását tükrözi, éppen ezért hat évről beszélünk, és nem hétről. És hogy miért is álltam meg ennél a diánál? Azért, mert legutóbb a konvergencia kapcsán elég sok véleménykülönbség alakult ki. A legutóbbi alkalommal a javaslat tulajdonképpen arra vonatkozott, hogy a baloldaliak fogják finanszírozni a konvergencia országokat, tehát amelyek sokkal magasabban vannak, mint az átlag, a konvergencia országokat segítik. Na most ez egy elég érzékeny politikai vitához vezetett, akik önök közül ott voltak bizonyára emlékeznek rá. Na most itt vannak azok a tagállamok, amelyek konvergencia országok, amelyek számára egy kicsit enyhíteni kell a terheken. Úgy véljük, hogy ez így igazságos, hiszen a bal oldalon lévők sokkal jobb helyzetben vannak, mint a jobb oldalon lévők, és akkor most nézzük a második pillért. Magát a számadatot már elmondtam, 78 millióról van szó. Na most ez úgy tűnik, mintha csökkenés lenne, de meg vagyunk győződve arról, hogy ez tulajdonképpen nem csökkenés. Ugyanis a vidékfejlesztés arról szól, hogy ki kell egyensúlyoznunk a jelenlegi helyzetet a vidékfejlesztési politikák finanszírozásában. Válság volt, egyéb okok is fölmerültek, és több tagállam akár 95 százalékos társfinanszírozást is kaphatott, de úgy véljük, hogy most már lassan normalizálódik a helyzet, éppen ezért van értelme annak, hogy visszatérjünk egy normális megosztásra a vidékfejlesztési politikákban a tagállamok és az EU között. Éppen ezért úgy véljük, hogy lehetővé kell tenni azt, hogy a teljes támogatás elérhetővé váljon. Vagyis végeredményben a kedvezményezett ugyanannyit kap, de a felelősség megosztás eltolódik, tehát a tagállami társfinanszírozás eltolódik az Európai Unió felé. Ami szintén nagyon fontos a második pillér kapcsán az az, hogy van lehetőség az összegek átcsoportosítására a pillérek között. És hogyha megnézzük az első pillérből a második pillérbe átcsoportosított összegeket, itt nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy itt 100%-os Európai Uniós finanszírozásról van szó, amennyiben a tagállamok ezt a döntést hozzák meg. Itt tulajdonképpen ugyanazt a logikát alkalmazzuk, mint az első pillérnél, tehát az első pillérnél nincsen társfinanszírozás, ezt a logikát átcsoportosítjuk a pénzzel együtt a második pillérbe, tehát itt sincs társfinanszírozás. Akkor itt most abba is hagynám a technikai jellegű magyarázatot, elnézést kérek, hogyha ez bonyolult volt, de csak kicsit volt ez bonyolult. Ugyanakkor mindenképpen úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezek az adatok mindenki számára tiszták legyenek. komoly politikai viták lesznek majd még a KAP jövőjének kapcsán, és nagyon fontos, hogy legalább az alapvető adatok mindenki számára egyértelműek legyenek. A bizottság üzenete tehát az, hogy nagyon nehéz helyzetből érkezünk, új kihívásoknak kell megfelelni, új kihívásokat kell finanszírozni, a Brexit miatt csökken a költségvetés, és Tudom, hogy az 5%-os növek, csökkenés, csökkenés, ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez mindenképpen észszerű csökkentés és elfogadható. Köszönöm szépen, be is fejezem itt az előadásomat. Bardzo żeby no ale... Köszönöm szépen. Mindig azt szeretnénk, hogyha egyre többet kapnánk, és nem kevesebbet, de hát időnként azért alkalmazkodnunk kell a valósághoz. Jöjjenek akkor a kérdések a képviselők részéről. Önnek nagyon köszönöm az előadást. Először is ezt szerettem volna elmondani, de Castro úr először is. Először is nem kérdezni akartam, hanem megköszönni az Európai Bizottság előadását, ugyanis azt gondolom, hogy ilyen elemzések alapján és meghallgatva nagyon sokféle előadást a csökkentésekről, most már tisztában látjuk a képet, és köszönöm ezt az előadást ezért. Volt, lenne néhány közvetlen kérdésem. Miért 2020 a referencia év, hogyha 2014 és 2020 közötti átlagból indultak volna ki, akkor más lenne a helyzet. A csökkentés, hiszen, mint mindenki tudja, a kap költségvetést csökkentik. Tehát, hogyha a legutolsó év a kiinduló pont, ez azt jelenti, hogy a javasolt csökkentés kevésbé jelentős. A másik kérdésem az az, hogy ö, konstans euró árakkal dolgoztak, számoltak, avagy változó euró árfolyammal, hiszen ez magát a keretet is meghatározza. A kappal kapcsolatban a szakértőink azt mondták, hogy nem lesznek visszafizetések a tagállamok részéről, mert az új teljesítési modell ezen kockázatot kiiktatja. De hogyha egy tagállamnak a stratégiai terve nem a várt irányba megy, akkor az adott tagállamra vonatkozóan lesz ennek pénzügyi következménye? Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Buda kolléga képvisel. Következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételem és kérdésem lenne. Tudjuk, hogy milyen költségvetési korlátokkal kell működnünk. Hogyha megnézzük ezt a verziót, akkor két millió hektár semmilyen támogatásban nem részesülhet. Csütörtökön találkoztam a fontosabb román gazdákkal, és szeretnének tisztában látni. Mi történik ezen nagy gazdálkodásokkal? Valóban segíteni kell a kis és közép gazdaságoknak, de fontos, hogy a nagy gazdaságok támogatására is odafigyeljünk azokra, akik jelenleg nem férnek hozzá ezen támogatásokhoz. A capping, a 60 ezer eurós küszöb az ezzel kapcsolatos bevétellel mi történik? Ez a tagállami költségvetésben marad, vagy kiosztják a kisebb gazdaságoknak, vagy az Európai Uniós költségvetésbe tér vissza? Ami a válságtartalékot illeti, minnyáján tudjuk, hogy Románia nem kap támogatást ezen válság tartalékból, nehezen érthető technikai okokból, és ezért szeretném tudni, hogy van-e lehetőség arra, hogy bármilyen kifizetést kaphassunk a válságtartalékból. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, amikor önök összeállították ezt a költségvetési tervezetet, önök 2016-ra koncentráltak. Románia területe 9,7 millió hektárról lecsökkent, ez volt a referencia szint, most már 9,27 hektárnál járunk. Miért csökkentették ezt a referencia területet Romániával kapcsolatban? Poszó Petir. Petir képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr amikor az Európai Unióról beszélünk, gyakran csak pénzről és költségvetésről beszélünk. Természetesen az EU nem csak ezen összegekről szól, értékeket is képvisel. Itt költségvetési kérdésekről beszélünk. A kérdésem az, hogy milyen politikai üzenetet hordozunk, hogyha csökkentjük a mezőgazdaságra szánt összegeket. Hiszen egyrésztről szeretnénk a vidéket fenntartani, a falvakat, Szeretnénk elérni azt, hogy minden európai polgárnak legyen mit ennie, mindeközben csökkentjük azon összegeket, amelyek elengedhetetlenek lennének ahhoz, hogy ezen célokat elérjük, és hogy új generációkat termeljünk ki. A fiatal gazdák sorsára oda kell figyelnünk. A kérdésem az, hogy milyen a politikai üzenetünk, hogyha folyamatosan csökken a mezőgazdaság költségvetése. Úgy gondolom, hogy téves politikai üzenet ez és ez ellentétben áll azzal, amit mi egyébként képviselünk. Horvátországgal kapcsolatban lenne két konkrét kérdésem. Horvátország új tagállam. A mezőgazdasági költségvetés 46%-a vidékfejlesztésre kerül felhasználásra. Aggaszt engem, hogy milyen hatása lesz ezen megszorításnak a horvát vidéki területekre és a horvát falvakra. Ami a társulási megállapodást illeti, az első pillérrel kapcsolatban a horvát költségvetési tételt csak 2022-től lehet felhasználni. Látván, hogy csökken a költségvetés, és hogy a közvetlen kifizetések finanszírozásának csak az egyik része kerül az EU-s költségvetésből kifizetésre, kevesebb összegekről beszélünk majd addigra, és ezért a kérdés az, hogy Horvátország lesz az, amely a társulási megállapodásban garantált összegeket nem tudja így felvenni? Dziękuję, pampos Európa. Ropé képviselő. Už pristatyta információ tikrai buvo labai įdomi. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a tájékoztatást a bizottság részéről. Először is szeretném a következő kérdést feltenni. Mit gondol a parlament azon döntéséről, amely szerint előírnák, hogy a tagállamok növeljék hozzájárulásokat, mégpedig 1,3%-ra? A kapot és a kohéziós alapot ne csökkentsék tehát. Emlékezünk vissza, amit Juncker úr mondott nekünk, lényegében azt, hogy a bizottság soha nem egyezett bele abba, hogy csökkentsék a költségvetést, most pedig a valóságban azt látjuk, hogy ez valóban megtörtént, és az Európai Bizottság egy kisebb költségvetéssel állt elő. Azt is tudjuk, hogy amikor az új tagállamok, amelyek 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, azt ígérték nekünk, hogy a teljes konvergencia már 2013-ra megvalósul, most pedig azt látjuk, hogy 2027-ben csupán 80%-ra fog megnövekedni ez a konvergencia. Ezt hogyan tudja magyarázni? Végezetül pedig, ami a biotermékeket, illetve a biogazdálkodást illeti. A vevők több ilyen terméket szeretnének vásárolni, azonban a második pillérből nyújtott támogatás csökken, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a biogazdálkodás is csökkenni fog. Нека a следваме парите и да сравним, примерно, аз съм от България, да сравним България и Гърция. Когато имаме разлика... Köszönöm szépen, hasonlít, összehasonlításra van szükség Bulgária és Görögország között, ami az egyes és a kettes pillért illeti. Ekkor a következőt látjuk, teljesen egyértelművé válik, hogy lehetetlen rendszeres feltételeket megállapítani a közös piacon a versengés szempontjából. Gyakorlatilag Görögországban a gazdák jobb támogatásokat kapnak, ezért a bolgár munkások átmennek Görögországba, hogy ott dolgozzanak. 10 évig, 15 évig dolgoznak ott szerződés nélkül, nincs egészségügyi ellátásuk, hogyha egészségügyi ellátásra van szükségük, visszamennek Bulgáriába, ugyanakkor viszont sem, semmiféle társadalombiztosítást nem fizettek utánuk, amikor Görögországban dolgoznak a párizsi megállapodás alapján a megfelelő standardok alapján kell dolgoznunk, a legszigorúbb szabályok alapján, a mezőgazdasági technológia importja esetében mind Görögország, mind pedig Bunkália tekintetében a szegényebb régióknak nyújtott támogatás megvalósult, de Bulgáriában gyakorlatilag lehetetlen ezekben a régiókban munkavállalót találni, hiszen Görögországban jobb fizetést kapnak. és nem az egyenlő közvetlen kifizetésekről beszélek, hanem a konvergencia támogatásokról, de még ott is nagyon messze vagyunk a céltól. Ezekben a régiókban infrastruktúra beruházások zajlanak, ugyanakkor viszont nincsen már ember, aki üzemeltesse ezeket az infrastruktúrákat. Tehát az egyik politikából pénzeket csoportosítanak át a másik szakpolitikába megoldani azokat a problémákat, amelyeket magunk teremtettünk. Nagyon jól tudjuk, hogy az, és az Európai Bizottság is tudja, hogy Görögországban és Bulgáriában óriási a különbség a közvetlen kifizetések tekintetében, és másik nagyon fontos téma a finanszírozás általános csökkentése. És mivel annyi standard érvényes az állatjólétet és egyebeket illetően, egyre kevesebb a pénz, hogyan fogják a tagállamok megoldani ezt? Weitz úr következik. Danke, Chair. Ja, meine Frage ist sehr kurz. Köszönöm, elnök úr. Rövid kérdésem lenne. Itt a költségvetés csökkentéséről beszéltek. Az előző ülésszakon már elmondtam, hogy az inflációt ebből kihagyják. A mezőgazdasági gazdaságok számára ismeretes, hogy a költségeink, kiadásaink nőnek, és a termékköltségek nőnek. Mindeközben a tagállamok kifizetései a magasabb GDP alapján nőnek, tehát az áfa rész, amely szintén nő, nő a termelési költség, nő a termék költsége, amit felvásárolunk, akkor a termékeink mennyire tudnak megdrágulni. Itt az infláció ebben tükröződik. A kérdés az az, hogy a, megszor, a megszorítások valójában sokkal messzebbre mennek, mint amit itt leírnak. Itt 15-20%-kal kevesebb pénzt kapunk, hogyha beszámítjuk az adott országban az inflációt is. Nem tudom, hogy ez így van-e, hogy ez egy bevett szokása, így kialakítani a költségvetést. Ettől függetlenül még a valóságot nekünk figyelembe kell vennünk. Egójára képviselő. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, Hopler úr. Nem tudtam az előadásának az elejét meghallgatni, de azért néhány kérdést szeretnék önnek feltenni. Szeretném érteni pontosabban technikai szempontból, nyilván politikai szempontból értem, jól lehet nem értek vele egyet, de technikailag is szeretném azt megérteni, hogy ha a rendeletből az MVÁT kivesszük a strukturális alapokból, azon kívül, hogy a koordinációból, a strukturális alapok koordinációjából, harmonizációból kivesszük ezt, azt is gondolom, hogy talán probléma lehet a az, e RT, az ENVA alkalmazásával, illetve végrehajtásával kapcsolatban bizonyos Európai Uniós régiók esetében, ugyanis ezek nem tartoznak a rendeletbe, illetve a strukturális alapok követelményeibe, tehát így módon az EMVA ki fog ebből maradni, és szeretném, hogyha a különböző európai régiók esetében homogénebb lenne a kép, nem tudom, hogy ezt jól látom de kérem, hogy technikai szempontból értékelje ezt, Természetesen tudom, hogy a stratégiai tervek tekintetében úgy tűnhet, hogy eh, ha az MVÁT a struktúrális alapokból kiveszik, akkor ezt technikailag hogyan oldják meg, milyen követelmények vannak ezzel kapcsolatban. Engem ez nagyon aggaszt egyébként, hogy eh, ezt hogyan lehet koordinálni, hogy ez nem történik, meg ez a koordináció a jövő szempontjából azt gondolom, hogy nagyon bonyolult lenne az alapot és annak célját megindokolni. Köszönöm. Dölai képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egyszerű kérdésem lenne, hiszen már sok minden elhangzott. Arra vonatkozik, hogy a pozei alapot csökkentenék, megszorítanák. Ez lehet, hogy csekély összegnek tűnik, de az érintett gazdák számára ez egy rendkívül fontos eszköz. Úgy értettem, Juncker elnök és a biztos úr elmondásából, hogy nem fognak csökkenteni ezen alapon, ezért szeretném pontosabban megismerni a véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm. Muito obrigada, Sr. Presidente. E eu começava precisamente do ponto que a colega uh, Delay apresentou. Ribeiro képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Ahhoz csatlakoznék, amit Delay képviselő mondott. Hogan biztos úr beszélt erről, és másfél hónappal ezelőtt járt nálunk, és azt garantálta, hogy nem lesznek a posszei szintjén megszorítások. És ezt mondta Juncker elnök úr is. Tehát mégiscsak erre szeretnék most utalni, hogyha nem lesz megszorítás, ettől függetlenül értékelésre szükség lesz. Nem lehet egyszerűen itt ö, a kap megszorításáról beszélni, és a poszei megszorítását értékelni, és utána ezen értékeket felhasználni, anélkül, hogy az inflációt figyelembe vettük volna. És ami a 2,6%-os növekedést illeti, erről beszél a bizottság, itt nem csak az első és második pilléres finanszírozásról beszélünk. Az első pillérben, ami a tagállamok szerinti kifizetés arányait illeti, arra a következtetésre lehetne jutni, hogy nincsen gond a bizottság javaslatával, ami a konvergenciát illeti. És a keppinggel kapcsolatban sem egyetemű a helyzet. Ezért szeretném tudni, hogy van-e valamilyen B-terv arra az esetre, hogyha a kap felülvizsgálatát nem tudjuk véghez minni. A tagállamok az első pillérrel kapcsolatban olyan, milyen finanszírozást kapnának? Ami a második pillért illeti, úgy gondolom, hogy eufémizmus lenne, hogy a meg nem lévő pénzeken próbálnak csökkenteni. Valójában a bizottság mégiscsak megszorítja ezen a költségeket, annélkül, hogy a tagállamoknak bármilyen lehetőséget adna, vagy a régióknak, hogy a saját finanszírozási részüket megemeljék a második pillérrel kapcsolatban. Módosítókat fogok benyújtani, remélem, hogy ezeket elfogadják majd, azért, hogy a második pillért a vidékfejlesztésre kelljen felhasználni, nem más célokra, mint ahogy azt most tervezik. Köszönöm. Flanagan képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. úgy tűnik, hogy van egy ilyen mondás, hogy ha valamit elég sokszor ismételgetünk, akkor a végén igaz lesz. Hát ön azt mondja, hogy a Brexit miatt egy költségvetési vákum alakult ki. Igen, a Brexit miatt kialakulhatott volna, hogyha nem terjesztettük volna ki azokat a területeket, amelyekre költeni akartunk, ez a jogérvényesülés térsége, azonban most már még nagyobb összeg áll rendelkezésre, nem reál értéken, hanem hogyha a konkrét számokat nézzük, akkor több pénzünk van, de úgy tűnik, hogy most azon az úton haladunk, hogy inkább veszekszünk, nem pedig gazdálkodunk. Költünk pénzt erre a területre, ez tény. A valóság azonban az, hogy akkor lett volna vákum a Brexit miatt, hogyha nem javasoltuk volna azt, hogy növeljük ezeket az összegeket, tehát a költségvetési vákum nem a Brexit miatt áll fenn, hanem azért, mert más területekre is terjeszkedünk, és hogyha nem fordítanánk pénzt más területekre, nagyobb összegeket, akkor nem kellene költségvetést csökkenteni. Ezt szerintem el kellett mondani. És valaki, aki semleges országból jött, tehát jó magam, ugye amikor hallgattam az MFF-fel kapcsolatban ezt a javaslatot, hogy növeljük 13 kal a növeke, növelést, de persze arra kérnek minket itt az Írország részéről, hogy 1,3%-ra emeljük meg a hozzájárulásunkat, és talán ennek a pénznek egy része a gazdálkodásra megy, de a valóság az, hogy biztonságra és védelemre fordítják. Tehát az a javaslatom, hogy a költést ne növeljük, Ön is azt mondta, ez az új javaslat lehetőséget ad a társfinanszírozásra, és hogy mi magunk költsünk pénzt a mezőgazdaságra. Ír vagyok, támogatom a gazdálkodókat. Szerintem ne eh, fizessünk be több pénzt egy olyan levesbe, aminek nem tudjuk az összetételét, hanem inkább társfinanszírozással támogassuk a mezőgazdaságot tartsuk a pénzt helyben, a támogatást helyben, ugyanis nem tudjuk sehogy garantálni, hogy ez a plusz pénz, amit az MFF-be befizetünk, ez nem, akarja, nem arra akarják -e felhasználni, hogy valakinek a fejébe golyót repítsenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Andrew úr következik. Merci, <coughs> Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nem könnyű a bizottságnak a vevőszolgálati feladatát felvállalni, ezt én tudom, és ezért gratulálnék az előadáshoz. Az első kérdésem ahhoz kapcsolódik, amit most hallottunk. Tudjuk, hogy a brexit kapcsolatban milyen esésről van itt szó, és hogy milyen komoly kihívások várnak ránk. Mi az oka annak, hogy a bizottság nem tett költségvetési javaslatot a már meglévő összegekkel kapcsolatban, és így válaszolhatott volna a kihívásra, és így a tagállamok felelősségét növeli. Ezt nem értem stratégiai szempontból, Öttinger biztos úr szempontjából, hogy miért nem döntek, döntöttek így ö, felelősen. És azt hiszem, hogy ö, itt lemaradtunk egy lehetőségről, hiszen ahogy ezt Juncker elnök úr javasolta a költségvetése kapcsolatban, azt kellett volna továbbvinni. Most éppen fordított a helyzet. A költségvetés az, ami a politikai döntéshozókat irányítja, és ez katasztrófa. Beszélhetünk a számokról, de a valóságról kell beszélni. Itt valójában mínusz 12%-ról beszélünk az első pillérnél, és mínusz 25%-ról a második pillérrel kapcsolatban. Ez a parlament számítása és meg kell nézzük, hogy a két hipotézis között mennyire lehet majd közelíteni a helyzetet. De hogyha a mezőgazdaság és az élelmezés új kihívás, akkor a mostani helyzetben, én ezt így látom, nem tudjuk a mostani javaslatot elfogadni. Tudom, hogy ez nehéz helyzetbe állítja önöket, de itt a vidékfejlesztés, a különböző ágazatok, mezőgazdaság jövője a tét, és ezért nagyon fontos biztosítani a megélhetést a vidéki területeken. Kérem tehát, hogy magyarázzák el nekünk, hogy a strukturális alapokból miért vonják ki a vidékfejlesztési alapot. Jelenleg miért nincs egy specifikus megközelítés, hiszen erre most semmilyen konkrét indokot nem látunk. A vitát még nem zártuk le, úgy beszélnek erről, mint ez már le lett volna zárva. Nem, ez az ügy még folyamatban van, ezt a vitát még folytatjuk. Azt gondolom, hogy nem szabad a valóságot úgy bemutatni, mintha ez egyfajta készpénz lenne. Folytatjuk a küzdelmet a mezőgazdaságért, folytatni kell azt a követelést, hogy a, mező, a kapon belül a szükséges eszközöket megtalálhassuk. Jár. Jár képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Előzetesen elmondanám, hogy tisztességesen kell eljárni egymással, és ami a középtávú többéves pénzügyi keretet illeti, a tagállamoknak nagy felelősségük van ebben, és a sok kollégának a saját fővárosával kellene így beszélnie, és ott nem állnak készen arra, hogy több pénzt fizessenek be. Alapvetően ez a rendelet nem túlságosan szexi, ha mondhatom így, hiszen nem lehet több pénzt kiadni, mint amennyi bevételünk van, ezt tudnunk kell. És azt hiszem, hogy a bizottság nem léphet, hogyha a tagállamok úgy gondolják, hogy ők nem akarnak semmilyen jó hírrel szolgálni. Kollégák már beszéltek arról, hogy a gazdának tudnia kell, hogy korábban mi kapott, és hogy mi is fog kapni euróban. Persze az inflációs kiigazításról is beszélek. Mindenek ellenére hogyha a befizetések nőnek x százalékkal, akkor a kérdés az persze engem is érdekel, hogy mire fogják felhasználni ezt a pénzt, ami a költségvetési átirányításokat illeti. Úgyhogy itt automatikusan az egyes blokkok között, hogy aztán hova kerül ez a pénz, ezt nem tudom, és e, ezt a megközelítést jó lenne megvitatni. Ami pedig a közvetlen kifizetéseket illeti, nem tudom, hogy valaki a táblázatot megnézi, hogy az egyes tagállamok mennyit kapnak, történelmi háttérrel nem tudom, hogy honnan jönnek ezek a számok, de hogyha megnézzük a második pillért, és ott az arányokat, akkor azt sem látom igazán logikusnak. Ha igazságosan akarunk, akarjuk kiigazítani a közvetlen kifizetéseket, és megnézzük a második pillért, akkor itt nem látom a logikát. Második megjegyzésem pedig, hogy a különbségek a tagállamokon belül a régiók között nagyobbak, mint a tagállamok között. Ezért kérném hogy koncentráljunk erre, hogy ne csak a tagállamok között nézzük meg a különbségeket és csökkentsünk azokon, hanem a tagállamokon belül is. A közvetlen kifizetésnél nem szabad nagy különbséget látni mondjuk kelet és nyugat, vagy dél és észak között. Bogovics képviselő. Uh, uh, Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, hogy lehet játszani a statisztikával, nagyon érdekes az, hogy mit hasonlítunk össze, mivel. Én is azt látom, hogy a 3,9%-nál nagyobb csökkentésről van szó a 2000-es évhez képest például. Igen, azért lesz, lesz kevesebb pénzünk a Brexit miatt, egy részről, de vannak új prioritások, amelyek legalább annyira fontosak, mint ezen új prioritás költsége, mint például a Brexit csökkentése. De a kérdés az, hogy a többi pénzt mire fordítjuk, a közös agrárpolitikára vagy a kohéziós politikára. Engem egy kicsit aggaszt az, hogyha figyelembe vesszük a vidékfejlesztési támogatás csökkentését, akkor a kohéziós alapok is csökkenni fognak végül, és ebben az esetben azt gondolom, hogy ki fogjuk hagyni annak lehetőségét, hogy a vidéki területeken hogyan biztosítsunk jobb életlehetőségeket. Azt gondolom, hogy Európa fejlődése során nagyon sok probléma van, és szerintem az egyik legnagyobb problémát a vidéki területek lakossága érzékelheti, de ezzel a csökkentéssel kapcsolatban attól tartok, hogy ezek a demográfiai trendek, amelyek a, vid, a nagyváros, hogy 2050-re az európai lakosság 80%-a nagyvárosokban fog élni. Ezzel kell tennünk valamit annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési politikát, az első pillért plusz a kohéziós politikát kombináljuk egymással a kohéziós országokban, különösen és a vidéki területeken. Egyéb esetben nagy problémák lesznek a migráció óriási problémát jelent, nem a az Európai Unióba kívülről érkező migráció, hanem az Európai Unión belüli migráció. Tehát, hogy a vidéki területekről a nagyvárosokba vándorolnak az emberek, illetve a szegényebb régiókból a gazdagabb régiókba. Én attól tartok, hogy ez a politika azt jelenti, hogy a népesség más lesz tíz év múlva. A szegényebb országokban kevesebb ember él majd, és a mezőgazdasági ágazatban pedig kevesebb termelés valósul meg. Köszönöm szépen, Meggénész asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy nagyon rövid kérdésem lenne a válságtartalékról, ugyanis ma ezt a tartalékot, ha nem használják fel, akkor visszafizetik a gazdáknak, de a javaslat az, hogy megtartják a tartalékot, tehát éves szinten 1,442 kumulatív csökkentés valósul meg. Kérem, hogy ezt pontosítsa. Természetesen szükség van a tartalék alapra, de ön mit gondol, mi lenne elég, elégséges alap? Néhány példát említsen a előzményekből. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy tűnik, hogy most már senki nem fog hozzászólni, nekem azonban lenne kérdésem a képzési programokkal kapcsolatban, az oktatási programokkal kapcsolatban, az iskolákban. az iskolatej programról és iskola zöldség-gyümölcs programokról beszélünk. Az a kérdésem, hogy ez társadalmi szempontból valóban olyan nagy jelentőségű, vagy miért kellett erre a szintre csökkenteni? Ez lenne a kérdésem, hogyha nincs egyéb észrevétel a teremben, akkor önnek fogom megadni a szót Hoizler úr a bizottság részéről, hogy válaszoljon, parancsoljon. Thank you, Chairman. I, I to, to keep it... Köszönöm szépen elnök úr. Nagyon-nagyon sok kérdést kaptam, de igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni ezekre. Tehát miért a 2020-as évet használtuk referenciaként? Nos, azért, mert a jelenlegi időszak utolsó évét használtuk, úgy láttuk, hogy ez a legtisztességesebb eljárási mód, ugyanis a kedvezményezettek általában az utolsó évet nézik, és azt hasonlítják össze az új időszakkal. Ne felejtsük el azonban, hogy ha az átlagot vettük volna figyelembe, az a kap szempontjából rosszabb lett volna, ugyanis az kisebb összeg. Tehát egy kis belső információ ez. Hogan biztos úr sikeresen meg tudod győzni mindenkit, hogy 2020 lesz a jó kiinduló év, ugyanis ez legalább a közös agrárpolitika szempontjából némi nyereséget jelentett. Ami pedig az állandó és a változó árakat illeti, többen kérdeztek erről önök közül. A javaslat az, hogy legalábbis a pénzügyi miniszterek szintjén így állapodtak meg, az állandó árakat használják alapként, a javaslat évét, 2018 az alapév, a pont, és ezekkel a számadatokkal lehet dolgozni. Az állandó árak azonban, a konstans árak nem a reál árak, tehát a valós árak, a folyó árak azok, amelyeket kifizetnek, de van egy harmadik elem, és ezt többen említették, elmondanám, hogy ez az infláció, ami még ezen felül van. Soha a kapban nem volt inflációs kompenzáció a gazdáknak. Hogyha egy gazda 100 eurót kapott mondjuk 2015-ben, akkor 100 eurót fog kapni 2020-ban is, illetve 100 eurót, hogyha így marad, akkor 2025-ben is. Tehát Semmiféle félrevezetés nincsen a bizottság részéről ezzel kapcsolatban. Igen, tudunk az inflációról, és természetesen a 100 euró, 2005-ben kifizetett 100 euró nem ugyanazt jelenti, nem ugyanannyit ér, mint 2025-ben, de ez az MFF kezdete óta így történik. Önök a jogalkotók, az Európai Tanácssal együtt, hogyha ezt meg akarják változtatni, a bizottságnak ez nem probléma, de szerettem volna pontosítani, hogy soha nem akartunk rejtőzködni ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Volt egy olyan kérdés is, hogy mi történik majd a jövőben. Ez egyfajta technikai kérdés. Elképzelhető, hogy lesz majd egy ilyen záró elszámolás, hogyha nem teljesítik a tagállamok a célokat a programozási időszak, illetve tervezési időszak elején megállapított célokat nem érik el a tagállamok, akkor megvizsgáljuk, de nem valamilyen technikai rendszer szintű apró probléma miatt e, történik, hanem emiatt ami egyébként gyakran előfordul a pénzügyi korrekcióknál. Buda úr, jelen pillanatban maradjunk még a felső határok kérdésénél. Ön volt az, ezzel kapcsolatban, aki kérdezett, nagyon átlátható módon szeretnék válaszolni. Romániában körülbelül 1800 gazdaságot érint, ez pedig 0,85 százaléka a termelőknek. Tehát 153 millió eurót lehet megtakarítani Románia esetében ezzel a felső határral, ugyanis a Románia a munkaerőköltségeket használta fel, tehát azok a gazdák, akiket aggaszt a felső határ, nem fogják az ő kifizetéseiket csökkenteni, hiszen a munka vállalói költségeket már fizetjük részükre. Azonban a felső határ bevezetésének az eredménye az ott marad a tagállamon belül, és a tagállamnak az a feladata, hogy ezt a kis és közepes üzemekre használja fel, mezőgazdasági üzemekre. Itt megint csak egy eh, technikai kérdés, Románia szempontjából ez a válságtartalék, három mondatban pontosítanám ezt, tehát Románia először fog részt venni, ugyanis most már teljes mértékben részt vesz a válságtartalék termelésében. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen kifizetéseket használták a 2000 euró feletti gazdáknál, ők befizetnek a válságtartalékba, önök ezt már teszik, végzik, azonban a 2000 euró alatti gazdálkodókkal volt problémájuk, ugyanis nem tudták pontosan, hogy a nemzeti rendszerbe hogyan tudják azonosítani ezeket a gazdákat, és ezért nem tudták visszafizetni a pénzt a gazdálkodók számára. Jelenleg dolgozunk ezen a probléma megoldásán, remélhetőleg ez még nyáron megoldódik, szorosan együttműködünk a kormányjal, tehát nem arról van szó, hogy nem kaptak pénzt a válság tartalékból, hanem egy adminisztratív probléma merül került fel Románi esetében. 2016, mint év, igen, ezek a legutolsó adatok a tagállamok információi alapján, tehát hogy milyen, mennyi hektárt jelentett be nekünk a tagállamok 2016-ban, és a hektár alapú kifizetéseket ez alapján számítottuk ki. Fiatal gazdálkodók, az elnök elmondta, hogy jó magam korábban a fiatal gazdákat képviseltem, jól lehet már nem vagyok fiatal, mégis közel áll hozzám ez a téma. A javaslatban egyébként rengeteg olyan elem van, ami a fiatal gazdálkodókra vonatkozik. Szerintem soha korábban ilyen nem voltak abban, hogy ennyi pénzt, ennyi támogatást, programot a második pillérből, kettes pillérből kapjanak, tehát egy olyan támogatási csokor van előttünk, ami az ifjú gazdálkodók számára segítséget jelenthet annak érdekében, hogy jövőt lássanak ebben az ágazatban. Azt gondoljuk, hogy ők nagy kihívást jelentenek a szakpolitikánk szempontjából, és igyekszünk ezt megoldani. ami Horvátország konkrét helyzetét illeti, ez megint csak nagyon technikai kérdés. Horvátország esetében a közvetlen kifizetések kiszámítása során figyelembe vettük, hogy 2022-ben zajlik le a phasing in folyamat Horvátországban, akkor tehát eh, ebben az összefüggésben teljes mértékben eh, részesül a konvergencia támogatásokból, és semmiféle büntetést nem fog kapni emiatt. Elhangzott egy olyan kérdés is, hogy mit gondolunk az 1,3%-os hozzájárulásról. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítsak, talán megérték ezt. Azt gondolom, hogy ennek a költségvetésnek az a nehézsége, egyébként ez egy álland, általánosabb megjegyzés is lenne, hogy mi a helyes cél? A bizottság egy észszerű javaslatot tett, ami valóban egy 1,11%-os célt szeretett volna megvalósítani a GDP arányában, szemben az 1,0%-kal, amit jelenleg tapasztalhatunk. Ezt nem tagadom, van két olyan elem, egyrészt a Brexit költségei, és vannak új kihívások is. Megint teljesen átláthatók vagyunk ezzel kapcsolatban. Ezekhez az új kihívásokhoz pénzre van szükség. Ez a bizottság javaslata, és ez a bizottság ezt a javaslatot nem légüres térben tette meg az elmúlt 18 hónapban, már vitát folytatott, és nagyon határozott jelzéseket kapott védelem témájában, Erasmus, migráció, Horizont 2020 tekintetében a tagállamoktól, a parlamenttől, tehát a bizottság ezt nem a saját kisújjából rázta ki, most pedig az önök feladata az, a jogalkotók feladata, tehát a parlament és a tanácsé, hogy megnézzék, hogy ez megfelele a célnak, vagy pedig szeretnének-e a költségvetésben más prioritásokat látni. Ami a konvergenciát illeti, Észtországgal kapcsolatban hangzott ez el, ezt a megjegyzést nem lenne szabad tennem, mégis megteszem. Azt gondolom, hogy egy relatíve ambiciózus javaslat érkezett Észtország, Litvánia tekintetében, hogy az átlagos kifizetéseket megemeljük, hektáronkénti kifizetéseket. Talán emlékszik rá, hogy 7 évvel ezelőtt nagyon hasonló vitát folytattunk le, pontosan akkor, amikor a konvergencia elvét kitalálták, és először terjesztették be, és tárgyaltunk arról. Azt gondolom, hogy Észtország nagyon sikeresen tárgyalt a múltkor is, hogy 196-ra emeljék a hektáronkénti támogatást az időszak végéig, azonban azt is érdekes látni, hogy amint ebben megállapodtak, Észtország úgy döntött, hogy ezt a pénzt áthelyezi a kettes pillérbe, és nem használja fel azt közvetlen kifizetésekre. Tehát a javaslatot ez alapján kell vizsgálni, van növelés, de nem feltétlenül annyira erős az a meggyőződés, hogy a hektáronkénti támogatást növelni kell, hiszen ezt nem növelték, jól lehet, megtehették volna ebben az időszakban. Ami pedig Bulgária és Görögország helyzetét illeti, Természetesen nagyon nehéz ezt a vitát lefolytatni, hiszen két tagállam között verseny van, az egyik országban magasabb a fizetés, Szerintem nem csak Bulgáriára és Görögországra jellemző ez, más területeken is tapasztalható. Ugyanakkor az a valóság, hogyha megnézzék a gazdasági struktúrát, a gazdaságok struktúráját Bulgáriában és Görögországban, azért nem olyan rossz a helyzet. Görögországnál azért van hektáronként, olyan magas hektáronkénti támogatás, mert rendkívül kisméretű gazdaságokról beszélünk. Tehát az lehet, hogy nagyon magas a hektáronkénti összeg, viszont mezőgazdasági üzemenként alacsony a tám- összegű a támogatás. Úgyhogy itt Bulgária esetében tapasztalható versenyelőny és azt gondolom, hogy nagyon egészségesen alakul a mezőgazdasági ágazat fejlődése Bulgáriában. Aztán elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelet, talán Egilére asszony kérdezett elől, meg még valaki más, ha jól emlékszem. Tulajdonképpen ez egy technikai jellegű megoldás, tehát volt egy közös rendelkezésekről szóló rendelet, amely részben a vidékfejlesztésre is kiterjedt, azonban a bizottság a közös agrárpolitikával kapcsolatban tett egy javaslatot az új teljesítési modellel, ami teljesen egyedülálló, és csak a közös agrárpolitikában szerepel. Úgy gondoltuk, hogy most már a közös rendelkezésekről szóló rendeletbe nem illik be. Egyszerűen ez a két dolog már nem illik össze. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem lesznek olyan konkrét rendelkezések, amelyek a saját rendeletünkön belül vonatkoznak ezekre a területekre, különböző társfinanszírozási ráták a különböző régiókban. Ezek most már egyszerűen a vidékfejlesztési rendeletben szerepelnek, tehát nincsen szükség arra, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendelethez kapcsolódjunk. A gyakorlatban tehát nem, nincs ezzel különösebb probléma. Ráadásul egyes tagállamoktól kaptunk már olyan visszajelzéseket, akik egyébként nagyon elégedettek ezzel a helyzettel, ugyanis a közös rendelkezésekről szóló rendeleknél az összes alapot, vidékfejlesztés, stb. egyetlen nemzeti stratégiába kezdtek összefogni, kellett összefogniuk, és most már erre nincs szükség. Úgyhogy ez egyszerűsítésként is megélhető. Ami a pozeit illeti, nem is kérdést tettek fel nekem, hanem inkább eh, kinyilatkoztattak. Azt mondta Juncker úr, hogy nem csökkentik a pozeit, ha valóban ez a helyzet, hát én nem fogok most eh, ellentmondani az elnökünknek. Flanagan úr, azt hiszem, hogy már válaszoltam önnek, de mégis. Kérem, hogy ne a bizottságot hibáztassák azért, mert olyan javaslatot tett, amelyel megpróbálnak megoldást találni a jelenlegi kihívásokra. Ez a javaslat nem csupán az új prioritásokat vette fel a korábbi prioritások mellé, és mondjuk az 1%-nál sokkal többet javasolt, ugyanis a bizottság úgy érezte, hogy erre szükség van, és valószínűleg ezt Ötinger úrtól is már hallhatta, hogy észszerű javaslatot akartunk tenni, amelyel jó az esély az elfogadásra, még akkor, amikor önök itt a parlamentben ülnek, tehát még ebben a ciklusban. Balról és jobbról is mindenféle új követelmény érkezett, ezeket igyekeztünk figyelembe venni, és azt hiszem, hogyha annyit tettünk volna csupán, hogy kompenzáljuk valahogyan a Brexit miatt keletkezett lyukat, akkor ezt nem dolgoztunk volna jól. Lehet, hogy más tagállamok ezt máshogyan látják, hogy melyik politikákat kell, melyik politikáknál kell a költségvetést csökkenteni, és melyeknél növelni. Andrió úr tulajdonképpen ez az ön kérdésére adott válasz, és ugyanis ön is azt javasolta, hogy egyszerűen növelést kellett volna javasolnunk, ez egy stratégiai döntésen, és mondta a bizottság máshogy döntött. A vita még nem zárult le, egyszerűen a bizottság javaslata zárult le. A bizottságnak az volt a feladata, hogy tegyen javaslatot, és nem a bizottság az, amely a végső döntést meghozza. Jár úrnak nagyon köszönöm hogy foglalkozott azzal, hogy a tagállamoknak van felelősségük ebben a játszmában. Az inflációt ön is említette, már elmondtam erre a választ. Tudjuk, hogy van infláció, és soha nem volt olyan javaslat, hogy ezt az inflációt a közvetlen kifizetésekben kompenzáljuk. Következzék akkor Sőt, azt hiszem, hogy a legtöbb kérdése már válaszoltam és Bogovics úr egy nagyon fontos dolgot említett meg, tehát a kohéziós ö, politika és a kap közös értelmezése. Igen, valamennyi tagállam a kettőt csomagként látja, és ez az egyik legfontosabb eleme a tárgyalásoknak az MFF tárgyalásoknak, és legyünk őszinték, a net nettó megtérülésről is szó lesz, hogy a tagállamok mit kapnak az MFF-ből, és nyilván a kohéziós alap és a kap az, ami leginkább érdekli a tagállamokat, és remélem, hogy azt is látják a javaslatból, hogy a sikeresség, vidékfejlesztés, illetve a kohézió sikeressége azon alapul, hogy ez a két dolog együttműködjön, például a szélesávú internetre vonatkozó javaslatnál, és láttuk ezt, hogy a két szakpolitikának egy irányba kell kell húznia, ugyanis a vidéki térségek mind a két szakpolitika által érintve vannak. Meggénisz asszony a válságtartalékról beszélt, igen, az az elképzelés tehát, ezt szeretném megint pontosítani, tehát az utolsó év, ami 2020, ebben az évben nem fogjuk visszatéríteni az 1,1%-os válság tartalékcsökkentést. Ez gyakorlatilag 500 millió euró közeli összeg lesz. Nem, itt van, bocsánat, 475 millió. Tehát ezt fogjuk visszatartani 2020-ban. És nem fogjuk kifizetni 2021-ben, de ennyi. Tehát ezen fog megismétlődni. Ez az úgynevezett pénzügyi vagy költségvetési fegyelmi eljárás. Ha ne adj Isten, túllépjük a felső határt, akkor még mindig ott van a költségvetési fegyelmi eljárás, hogyha nincsen elég pénz a költségvetésben, akkor van egy mechanizmusunk, ami megengedi, hogy a közvetlen kifizetéseket némiképp csak ez pusztán elméleti helyzet, ugyanis talán ezt nem helyes kimondanom, de azért én nagyon-nagyon valószínűtlennek tartom, hogy százszázalékos végrehajtási ráta lesz, és már az is 400 millió eurót jelent, tehát papíron ez létezik, de semmiben nem változik a jelenlegi helyzethez képest. Szikierszki úr, az ön utolsó kérdés az iskola programról. Amit az iskola programnál, az iskola gyümölcs programnál tettünk, nem csökkentettük azt, hanem a britek támogatási keretét kivettük belőle. Nem tudom, hogy részt akarnak-e majd ebben venni az új időszakban, tehát ezért ezt az összeget kivettük a programból, nagy csökkentésnek tűnhet, de a többi 27 tagállam ugyan azon a szinten marad, és nem lesz semmiféle csökkentés. Azt hiszem, hogy sikerült akkor az összes kérdése válaszolnom. Państwa, wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, przypomnianych. Elnök. Nos, sok mindent sikerült tisztázni, sok minden emlékeztettük egymást, sok minden elhangzott. Valószínű, hogy még visszatérünk a mai témákra, minden bizonyal. Köszönetet szeretnék a bizottságnak, köszönetet mondok igazgató úrnak is. Kicsit késésben vagyunk a programunkkal kapcsolatban. Megvártuk a képviselőket. Az első ponttal kapcsolatban mindenki részvételét köszönöm, most pedig a következő napi randi ponthoz értünk. Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendelet. Nem olvasom végig ezt a címet, mondja az elnök úr, és további rendeletek módosításáról, az élelmiszerekre vonatkozó minőségi előírásokról, a fogalom meghatározásról, címkézésről, az ízesített borokkal kapcsolatban, aztán az egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei tengeri szigetek javára történő megalapításáról szóló rendelet módosításáról. Az előadónk Andrié úr. Ez a három jogalkotási jelentés egyike, amelyekkel most foglalkozunk. Meg is adom a szót az előadónknak, Andrió úrnak. Jó lenne, hogyha kicsit gyorsítanánk a folyamatokon, hogy behozzuk a lemaradásunkat, kérem. Oui, merci, <coughs> monsieur le président. Elnök úr, köszönöm szépen. Ön is elmondta, hogy tulajdonképpen három szövegről van szó, három pillérről, nem csak a termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, hanem a mezőgazdasági termékek minőségéről, aztán az ízesített borászati termékekről, az ultraperifér régiókról és az égei tengeri szigetekről is. Ez a szöveg alapvetően technikai jellegű, és tulajdonképpen ez a javaslat csomag kapcsolódik a bizottsági változtatásokhoz, de ennek ugye nem a legfontosabb és a legstratégiaibb részét képezi. Azért szeretnék néhány szót szólni erről a szövegről. Az első a közös szervezés létrehozásáról szóló rendelet, olívaolaj, zöldség, gyümölcs, fogyasztásra szánt olivabogyó témájánál vagyunk, és itt, ha nem is stratégiai fontosságú, de azért mégiscsak fontos ágazatról van szó, illetve beszélnünk kell azokról a változtatásokról is, amit a bizottság javasol a szőlő, illetve a bor kapcsán. Ugye voltak olyan szüretelések, amelyeket betiltottak, klíma okok, illetve minőségi okok miatt, most itt nem szeretnék a részletekbe bocsátkozni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a szabályokat hatékonyabbá kell tenni, mind az eredet megjelölés, mind pedig a földrajzi jelzés kapcsán, és vannak olyan italok, amelyek alacsony alkoholtartalmúak, tehát 0,5% alattiak, ezeket ugye más kategóriába kell sorolni, mint a 0,5% fölötti alkoholtartalmú italokat. Nézzük akkor most a minőség kérdéskörét, az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek minőségét. A bizottság egyfajta javítást javasol, de ez tulajdonképpen csak egy finom hangolás lenne. Úgy gondolom, hogy ez jó irányba halad, legalábbis technikai szinten mindenképpen. Lépjünk tovább az égei tengerre és az ultraperifér régiókra. Itt a bizottság javaslata tulajdonképpen finanszírozási jellegű, beruházási jellegű, és hogyha nem csak a zöldséggyümölcsről beszélünk, és a Brexitet is figyelembe vesszük, akkor azért itt komoly csökkenéssel kell szembenéznünk. Ez különösen igaz az égei tengeri régióra. Általánosságban úgy gondolom, hogy a bizottság ugyan már elmondta ma reggel a véleményét, de egy kicsit mellé megy a valódi reformnak, és mellé megy a valódi igényeknek, többek között az élelmiszeripar tekintetében ugyanis itt nagyon bizonytalan a piac, az árak volatilitása rendkívül jelentős, és ezeknek igen komoly kihatása van mind az árakra, mind pedig a gazdák bevételére nézve. Egyelőre úgy látom, hogy senki nem javasol olyan megoldást, ami tényleg hatékony lenne a válságos időszakok problémáinak megoldásában. Tehát tulajdonképpen kétféleképpen értelmezhetjük a szöveget, vagy nézzük technikai szinten, és utána pontról pontra válaszolunk a különböző technikai megállapításokra, ezt is meg lehet tenni, illetve, hogy nagyobb politikai gondolkodást hajtunk végre, és így reagálunk az általánosabb, nagyobb kérdésekre a közös piaci szervezésnél mindenképpen ez lenne a jó, az üdvös megközelítés. Mindenképpen koordinálnunk kell a stratégiai terv kapcsán, ugyanis, hogy az operatív programokkal a szakmai szervezetek foglalkoznak, akkor a közös szervezésre vonatkozó kérdések szintén ehhez kapcsolódnak. Tehát egyszer európai szinten és tagállami szinten is kell ezeket szabályozni ami a közraktározást és a határértékeket illeti. Ezekről már beszéltünk. Úgy gondolom, hogy ezen a szövegen keresztül meg kell határoznunk azokat a teljesítmény kereteket, amikkel dolgozni kívánunk. A bizottság mind a szabályozási, mind pedig a finanszírozási eszközöket hatékonyan használta. A parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak azt kell biztosítani, hogy a közpénzek felhasználása jó, és valódi hozzáadott értéket tudunk létrehozni. Beszélnünk kell a válságról is, definiálnunk kell, hogy mi a válság, javítanunk kell a piac átláthatóságát, és a remittel meg kell húznunk a megfelelő párhuzamokat az energia témakörében. körében némi fantáziáról is tanúbizonyságot kell tennünk, és intuitív megoldásokat kell kidolgoznunk. A 150. cikk által nyújtott lehetőségek tulajdonképpen jó lehetőségek, és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések kapcsán még vissza kell térnünk ezekre. A közös piaci rendelet szintén rendkívül fontos, itt is még több pontot meg kell vitatnunk a stratégiai terv kapcsán, amelyek szintén releváns kérdések. Elnök, köszönöm szépen. Dantán úr képviseletében Megnesz képviselő kap Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőnk Dantan úr nevében szeretnék most hozzászólni. Ő az Envi szakbizottság látogatását készíti elő a saját választókerületében. Ő szeretne konstruktívan együttműködni ebben a témában minden egyes frakcióval. A bizottság a közös piaci szervezés változtatásával kapcsolatban nyújtott be javaslatot, aztán a bor ágazatnak meg kell felelnie az új klíma kihívásoknak, illetve a cukorkvótákra is vonatkozik egy új javaslat. Ami pedig a finanszírozást illeti az iskolaterv kapcsán, és az égei tengeri szigetekre vonatkozó szöveg, ezek tulajdonképpen az MFF-hez kapcsolódnak, tehát majd az MFF re vonatkozó döntések után lehet majd ezekről nyilatkozni. Mivel az ördög mindig a részletekben rejlik, fontos, hogy megtaláljuk um, az egyensúlyt, és megvizsgáljuk a 2018 és 13-as reformokat is. Az egységes közös szervezésre vonatkozó változtatások nem túl jelentősek, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy mennyi időre lesz ezekre szükség. Az Omnibus már nagyon sok kérdést lefed, illetve a UTP-kkel kapcsolatos rendelet vitája is lefed bizonyos kérdéseket, de a piacmenedzsment és a válságmenedzsment még megtárgyalásra szolgál. Danten úr úgy gondolja, hogy a versenyre és a szerződésekre vonatkozó kitételek az omnibusban, ezek vörös vonalat képeznek az EPP, kap, az EPP frakció számára. a gazdasági részekre külön oda kell figyelni a kápban. Danten úr szeretné egységesnek megtartani a kápot, a közös piaci szervezés témaköreivel összehangolva, hogy ebből profitálhassanak a tagállamok és a gazdák is. Ez azt jelenti, hogy a bizottság javaslata alapvetően elfogadható, ugyanakkor az omnibuszra és az élelmiszer ellátási láncra vonatkozó témákra még ki kell térnünk, valamint a válságtartalékra is. Ezen kívül folyamatosan konzultálni kell minden érintett féllel, a parlamenti frakciókkal és a bizottsággal is. Vájsz képviselő. Köszönöm. A zöldek nevében én látom ezt a feladatot. Itt a teremben ismeretes a legtöbb kollégám nagyon komolyan végzi a munkáját, és jó minőség élelmiszer termel. A kollégáim legtöbbje azt szeretné, hogyha észszerű árat kapnának a termékeikért, és nem állami támogatástól függnének. A zöldség és gyümölcs és bor területen van közös piaci szervezet, de a tejágazatban vagy a sertéstermelésben részint azt láttuk, hogy annyira alacsonyak az árak, hogy a gazdák befizettek azért, hogy a termelési szintet fenntarthassák. Rendkívül fontos, hogy megerősítsük a termelők, a gazdák helyzetét a kereskedelem ellenében. És itt további intézkedésekre van szükség. Ahogy azt az ellátóláncban látjuk, meg kell nézni, hogy hogyan lehet a gazdák helyzetét megerősíteni. A válságok elkerülésére kell eszközöket kialakítani, nem pedig a már meglévő válságokra reagálni tűzoltóként. Fontos ezt a tüzet elkerülni, és nem csak akkor kioltani, amikor már kiütött a tűz. Ez az egyik célja. Ez az egyik célja a frakciómnak, és a közös piaci szervezeti rendelete kapcsolatban ez a célunk. Az intervenciókra néha szükség van. Például a tejpor kapcsán ez nem vezethet ahhoz végső soron, hogy a gazdák máshol, sokkal szegényebb országokban az ottani gazdák aztán nem tudnak nyereségesen termelni, és például Afrikában gazdáknak fel kell hagyni a mezőgazdasági termeléssel, és ezért bizonyos tekintetben ez akár Európa felé újabb migráns áradatot indíthat. Tehát végig kell gondolnunk, hogy a mi intervencióinkkal mit teszünk máshol, erre is oda kell figyelnünk a munkám során. Köszönöm az együttműködést előre, konstruktívan szeretnék együttműködni mindenkivel a gazdáink érdekében. Bardzo dziękujemy. Już teraz po jednej minucie pan poseł Santos. Bardzo proszę. Santos képviselő. Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos eh, vindo a... Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen megpróbáljuk megvédeni az Európai Unió legkülső területeit, különösen fontos a pozei program. Fontosak ezek a területek és a munkahelyteremtés szempontjából minden lehetőséget meg kell ragadnunk ezekben a régiókban. Tulajdonképpen az Európai Unió teljes munkalehetőségeinek 12%-a a legkülső régiókban található. 8% ez a fiatalok esetében Portugáliában, ami rendkívül fontos tehát a foglalkoztathatóság témakörét külön figyelembe kell venni, és Juncker elnök is úgy tűnik, hogy nagy jelentőséget tulajdonít ennek. Ugyanakkor a bizottság a pozei finanszírozási lehetőségeket csökkenteni kívánja. Hát mi mindenképpen szeretnénk, hogyha újabb forrásokat találnánk arra, hogy a pozei költségvetését meg tudjuk védeni. A pozei tulajdonképpen az Európai Unió eh, vidékfejlesztési politikájának csak 0,002%-át emészti fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna felhívni a jelentéstevő figyelmét egy olyan, illetve három témára ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Először is, ami a szőlőt illeti, az előző reformban ugyanis A szőlő termelési potenciáljának ellenőrzésével kapcsolatban a tele ültetési engedélyekre vonatkozóan már szerepelt egy mozgástér, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a liberalizáció esetében nem jó a jelenlegi helyzet a e, szőlőtermesztő ágazat számára. Szerintem az ültetési engedélyek esetében kibővítésre van szükség, illetve a szigeten folytatott mezőgazdaság nem a nem a legkülső régiókra gondolok, hanem például azokra a szigetvilágokra, szigetcsoportokra, mint például a Balear-szigetek, ahol nagyon sok probléma merült fel, mint például a Xylilia fastidiosa, és itt a megoldás akár kétszeresébe, háromszorosába kerülhet azoknak az összegeknek, amelyeket egyéb tevékenységekre, egyéb területeken fordítanak, és természetesen még a szigetek esetében is meg kell engedni, hogy más tevékenységekkel foglalkozzanak itt most megint csak hangsúlyoznám, hogy az szigeti régiókra gondolok, nem pedig a legkülső régiókra. Azt gondolom, hogy hivatkoznunk kell azokra az eredet megjelölésekre és földrajzi jelzésekre, ezekre a hagyományos specialitásokra, amelyek nem szerepelnek a nemzetközi megállapodásokban, ugyanakkor nem hagyhatjuk azokat figyelmen kívül, figyelembe kell venni azokat ezekben a dokumentumokban, hogyha 2-3 százalék kimarad, ezek esetében nagyon fontos, hogy extra védelmet biztosítsunk, illetve extra oltalmat biztosítsunk számukra. Pani poseł oddziałuje bardzo mocno też na e, inne sprawozdania. Bardzo dobrze. Ön és más jelentésekre támaszkodik. Köszönöm, ez jó ötlet, Nikov úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai földrajzi jelzés tulajdonképpen minőségi jelzés, és ez egyre nagyobb elismertséget nyer mindenhol a világon. Éppen ezért a szabályokat egyszerűbb és felhasználóbarátabbá kellene tenni. Én Immáron három éve dolgozom én magam is azon, hogy az országunkban, Bulgáriában hatékonyabbá tegyük a földrajzi jelzések felhasználását folyamatosan adatokat és információkat gyűjtünk arról, hogy, enge- hogy honnan is érkeznek valóban az érintett termékek, hogy ezeket hatékonyan tudjuk ellenőrizni. De tulajdonképpen a végső cél az lenne, hogy gazdáink láthatóbbak legyenek a piacon, és nem annak kellene a célunknak lennie, hogy elfogadhatatlan nyomozásokat és kutatásokat végeztetünk a hatóságainkkal. Itt igazán egyedi termékekről van szó, amelyeket igenis láttatni kell a piacon. Segíteni kell ezeket a gazdákat a kérelmek leegyszerűsítésével és az eljárások egyértelműbbé tételével úgy vélem, hogy a különböző földrajzi jelzés sémák harmonizálása nagyon fontos lenne. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Köszönöm szépen, csak igen röviden szeretnék hozzászólni. Azért a bizottságnak is el kell ismernünk a munkáját a KPS rendelet kapcsán. Ez azért leegyszerűsítette az eljárásokat az eddigi helyzethez képest. Fontos, hogy az Európai Parlament ne tegye bonyolultabbá a helyzetet, ne vezessen be több bürokratikus terhet, oda kell erre figyelnünk az omnibus reformjánál is. Minden egyes változás reform csak akkor elfogadható, hogyha egyszerűsítést hoz. A válság tartaléknak pedig teljes mértékben függetlennek kell lennie a válság tartalék felhasználása nem lehet semmilyen negatív kihatással a közvetlen kifizetésekre, és nem lehetetlen, lehetetlenítheti el a gazdák mindennapi életét. Köszönöm. Euh, Mindannyian fáradtak vagyunk már a mai délutánon. Tulajdonképpen azért kértem szót, hogy um, a közös piaci szervezés kapcsán szóljak hozzá. Ennek revíziója hozhat jó eredményeket, ugyanakkor ne engedjük elveszni azokat az elemeket, amik jól működtek. Azért vannak olyan gazdák, akik nem tartoznak egyik KPS alá sem, őket se felejtsük el. Fontos lenne, hogy valahol a kábban azokra is odafigyeljünk, akik más piaci struktúrában dolgoznak. Látjuk, hogy a KPS-ek megfelelően működnek, ugyanakkor vannak olyan gazdák, akiknek vannak versenyproblémáik, akik méltánytalan versenyfeltételekkel kell, hogy szembesüljenek. Összességében azok a szövegek, amiket el kell fogadnunk ebben a perspektívában, ami az új KAP, ezeknek koherensnek kell lenniük minden egyes opció figyelembevételével, ami nyitva áll előttünk. A KPS-nek a versenyszabályokkal összeegyeztethetőnek kell lennie, ki kell zárniuk a tisztességtelen versenyfeltételeket, és egy-egy szakmán vagy ágazaton belül lehetővé kell tenniük, hogy a gazdák megfelelőképpen és kiszámíthatóan jövedelemre számíthassanak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Így a képviselők szavazó listájának, szavazati listájának a végére értünk. Most a bizottsághoz fordulok. Megele, igazgató úr, 10 percben megadom a szót. Lehet, hogy 12 percet kérnék. Köszönöm, elnök úr. Nagyon Figyelmesen néztem azt, hogy Heisler úr 22 és fél percet kapott. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy arról beszélnék, hogy a bizottságot mit motiválta a jelenlegi javaslatra. A közelmúltban átfogó vitát tartottunk különböző kérdésekről, a szabályozási kérdésekkel kapcsolatban a KPS-ben, különösen ami a versenyjoghoz való kapcsolatot illeti. Mindezt a saláta rendelet összefüggésében tettük, amely 2018. január 1-től érvényben van. Mindenki tudja, hogy semmilyen tapasztalatunk nincsen január 1 -e óta arról, hogy ezen változások milyen következményekkel járnak, és amikor majd részletesen tanulmányozzuk a hatásokat, akkor kell meghatározni, hogy pontosan mikor kell ezt az értékelést elő, elvégezni, és hogy a helyszínen a hatásokat hogyan tudjuk felmérni. Máskülönben a gazdák, a gazdasági szereplők számára bizonytalanság alakul ki. És akkor sokkal gyorsabban kellene szabályozni az ilyen jellegű kérdéseket. Ezért jutottunk arra a következtetésre, hogy ezen kérdések ezeknek egy részéről itt beszéltünk a vitában, egyelőre maradjanak változatlanok, és a jövőben még jövőbeni jogalkotási eljárások során lehet majd változtatni rajtuk. Több kérdést is felvetettek, elsőként az előadó. Azt gondolom, hogy nagyon is helyesen leírta ő a javaslat tartalmát. Elsősorban megtisztogatjuk a területet, és azt akarjuk elérni, hogy például a cukorkvóta felszámolás, az export visszatérítés felszámolása és egyéb kérdések ö, alapján kiigazítsuk a helyzetet, és így a szöveget a releváns rendelkezésektől megszabadítottuk. Az erre vonatkozó rendelkezésektől megtisztítottuk. Nem csak a KPS-ről van itt szó, hanem több más rendeletről is, például a minőségi politikával kapcsolatban. Tehát ez egy kisebb saláta rendeletté vált, amely több jogi aktust is lefett, hasonló tisztításra van szükség, vagy a minőségpolitikával kapcsolatban ki lehet igazítani azt, a például földrajzi megjelölésekre vonatkozó élelmiszer jogalkotásra, vagy az vizesített borok területén és az a cél, hogy olvasható maradjon a joganyag. Ugyanakkor ki kell emelnem azt is, hogy az KPS rendelet felővizsgálatának a fő oka az, hogy sok fontos intézkedést átvisszünk a stratégiai terv rendeletbe. Egyebek mellett, ami a zöldségekre vonatkozó operatív programokat és más támogató rendszereket illeti más termékekkel kapcsolatban. Ez azért van így, mert ezen intézkedések egyfajta egyszerű megoldást nyújtanak arra, hogy a tervezési megközelítést alkalmazzuk. Senki sem értette azt, hogy egyrészt van egy stratégiai terv a stratégiai tervrendeletben, és közben lett volna a KPSZ-en belül további rendszer, amelyre szintén vonatkozik a tervezés, de egészen külön módon. Tehát itt a logika alapján össze kell vonni ezen kérdéseket. Hasonló kérdésekről van itt szó, hiszen a stratégiai tervrendelet lefedi őket, és ebben az összefüggésben kell tehát megvizsgálni a kérdést. Az előadó észrevételeiből, és a szakbizottságban többen támogatták őt ebben, úgy értjük, hogy a szakbizottság többet várna azzal kapcsolatban, hogy a kockázatkezelésről, kockázat megezdőzésről, válságkezelésről is részletesebben rendelkezzünk. Miért nem tettük mi ezt meg? Hasonló kérdéseket már korábban is kaptunk, nem csak itt az Önök szakbizottságában, hanem a tanácsnál is. És amikor ezt végig gondoltuk, mindig arra a következtetésre jutottunk, hogy a bizottság számára rendelkezésre álló hatáskörök a KPSZ-en belül elég tágak ahhoz, hogy szinte minden egyes helyzetet le tudjuk fedni. Például a bizottság a legutóbbi tejválságra adott reakciójából is ez derül ki. A probléma az nem az, hogy nincsen jogalapunk a fellépésre, hanem az, hogy nincsenek pénzügyi eszközeink arra, hogy az ilyen jogalapot megerősítsük a megfelelő támogatásokkal. Persze, a jogalapot meg többszörözhetjük, megtámogathatjuk, és specifikus válsághelyzeteket is megcélozhatunk, de mindig ugyanaz lesz a helyzet. Pénzre van szükség, és hogyha megnézzük az általános költségvetési helyzetet, ez minden egyes alkalommal problémát fog felvetni. Ez nem jelenti azt, hogy a bizottsági reformjavaslatok nem foglalkoznak a válság és a kockázat kérdéseivel. Ha megnézzük a stratégiai terv rendelkezéseket, a tagállamokat arra kérjük, hogy stratégiát állítsanak össze a válságokra és a kockázatelemzésre. A vidékfejlesztés alapján kötelezzük a tagállamokat arra, hogy kockázatkezelés intézkedéseket vezessenek be, és egyértelműen kiderül a szövegből és a bizottsági közleményből, hogy a tagállamoknak kell további lehetőséget találni arra, hogy kivédjék a kockázatok veszélyét, és hogy a gazdák felkészülhessenek a válsághelyzetekre, például az adózás területén. Állami támogatási területről van itt szó, ahol, hogyha az intézkedés igazolt, a bizottság segíthet azáltal, hogy bizonyos értesítéseket jóvá hagy, például a jövedelemadó területén, itt már több tagállam lépett. Úgyhogy ebben az összefüggésben is azért alakulóban vannak a dolgok, és már léteznek intézkedések. Ami a UTP-ket illeti, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, itt a bizottságban ez egy fontos téma. Valamit tennünk kell az élelmiszerellátó láncban a gazdák helyzetével. Tehát itt konkrétan már bevezettünk valamit. Ami a KPS reform javaslatát illeti, konkrét lehetőségeket nyújtunk a termelői szervezetekre és a termelői szervezetek szövetségére, hogy megerősítsék a mezőgazdasági ágazatot. Például a gyümölcs-zöldség ágazatban, és az ilyen jellegű gyakorlatokat kell más ágazatokra is kiterjeszteni. 3%-ig lehet ezt a KPS költségvetésből támogatni. Ez azt gondolom, hogy nagyon jó hír a termelői szervezeteknek, hiszen így lehetőséget kapnak arra, hogy egyrészt jobban megszervezzék a gazdák, a tagok munkáját, és ezt kiegészítsék konkrét intézkedésekkel, operatív programokból. Hogyha ezt így egységében nézzük, akkor azt gondolom, hogy maga a javaslat összességében sok kérdéssel foglalkozik, amelyek a válságokhoz és a kockázatkezeléshez kapcsolódnak. Itt a KPS-szel kapcsolatban a cél az, hogy megtisztítsuk a szöveget, hogy kiigazítsuk, és hogy egyszerűsítsünk rajta olyan területeken, ahol ezt könnyen el lehet érni. Tehát mindent összevéve úgy gondolom, hogy sokkal tovább megy ez a módosítás, mint amit első látásra gondolnánk, és mindenképpen üdvözölnénk, hogyha a szövegről pontosan ilyen megközelítésben vitázhatnánk tovább. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ön is beszélt a saláta rendeletről. Önnek, a munkatársainak és a biztos úrnak is gratulálnák, hogy ennyire határozottan léptek az saláta rendelettel kapcsolatban. Ez egy nagyon komoly vívmány. Nagyon komoly reform volt. Sok mindenről lehetett tárgyalni, amelyről máskülönben most kellett volna tárgyalnunk. André úr kap szót zárásként. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és minden hozzászólónak. Lesz még mivel foglalkoznunk, hogy jobbá tegyük ezt a szöveget. Mindannyiunk közös célja, hogy megfeleljünk a gazdák elvárásainak. Nagyon örülök annak, hogy minden remekül halad a bizottságnál, hogy meg lesz a megfelelő költségvetés, hogy elkerüljük a kockázatokat, hogy lesz válságtartalék, tehát mindennek nagyon örülünk, meg tudtunk menteni számos kisebb gazdaságot. Amikor fel kell lépni, akkor fellépünk gyorsan és hatékonyan, ágazatokat mentünk meg. Tehát, hogyha megvan a pénz, akkor nekünk, jogalkotóknak kell lépnünk. A bizottság javaslatokat hoz, de azok után nekünk kell eldöntenünk, hogy melyek azok az ágazatok, amelyeken segíteni kell, bízhatnak bennünk, meg fogjuk tenni ezt a munkát az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, a gazdák védelmében. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági tevékenység életképességét kell javítanunk és megtartanunk hosszú távon. Castro kollégám is elmondta, hogy azon kell elgondolkodnunk, hogy milyen szerepet szánunk a mezőgazdaságnak, milyen szerepet játszunk a KPS-eknek, a különböző tagállamokban. Ez az én értelmezésem, de attól tartok, hogy újabb piaci torzulásokat fogunk majd létrehozni. És a stratégiák a tagállamok között különbözőek lesznek, és ettől a tagállamokon belüli konkurenciát és a versenyzést, a versengést fogjuk intézményesíteni. Nagyon sokat gondolkodom azon is, hogy az Európai Parlamentnek, illetve itt a komagris tagoknak milyen szerepük lesz majd a jövőben az Európai Parlamentnek vannak kutatói osztályai, esetleg kérhetnénk egy tanulmányt arról, hogy a Komagri tagjai milyen szerepet kapnak majd az új kap megvalósításában. Nagyon sok munkakör és témakör átkerült a tagállamok kezébe, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a mi szerepünk itt, de hát nem vagyok jogász, ezért nem tudok e kérdésre választ adni. Talán tovább mehetnénk, és kérhetnénk egy tanulmányt arról, hogy mi lesz a parlamenti képviselők szerepe, illetve a komagris képviselők szerepe a jövőben. Köszönöm szépen, elnök úr! Panie pośle, wyznaczył pan duże, duże, duże zadania. No ale... André úr, nagyon komoly feladat vár önre, de Végső soron, igen, ez egy nagyon fontos lehetőség számunkra. Szeretnék még valamit elmondani, ami a piacot illeti. A mezőgazdaság fontos, hogy hatékonyabb és hatásosabb legyen. Mindeközben kevesebb támogatást kap. De hát a hatékonyság az egy relatív dolog. vannak külső tényezők is, amelyek befolyással vannak a mezőgazdaság helyzetére. Mindig vannak olyan helyzetek, ahol valamiből nincsen elég. Itt kell az Európai Uniónak aktívan lépnie azért, hogy az ilyen kivételes helyzetekben, szükséghelyzetekben nem a piac helyébe lépjünk, nem, azt akarom, nem ezt akarom én ezzel mondani, de hát a mezőgazdaság egy olyan tevékenység, amelyet a szabad ég alatt kell művelni, és különböző tényezők befolyásolják éppen ezért. Ez egy volatilis tevékenység. Ezt figyelembe kell vennünk. Nos, ezzel mind a három jelentést ezen fontos reformmal kapcsolatban megvitattuk. Köszönjük az előadóknak és az összes résztvevőnek a részvételt, a bizottság képviselőinek is köszönöm, hogy itt voltak és támogattak minket. Most pedig elértünk a várva várt nagyon fontos jelentéshez De Castro úrtollából. A téma a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a vállalkozások közötti kapcsolatokban, az élelmiszerellátási láncban. Erre a javaslatra is már nagyon régóta várunk, Emlékezünk rá, hogy az IMCO szakbizottság már foglalkozott ezzel a témával. McGuinness képviselő volt az előadó. A szlovák elnökség is foglalkozott ezzel a témával. Köztinger asszony, aki mostanra már miniszter, levelet küldött nekünk ezen témában, amelyben azt mondja, hogy ez az osztrák elnökség prioritása is. Hogan biztos úr is többször nyilatkozott már ebben a témában. Ami az Imkóval kialakított kapcsolatánkat illeti, vannak még ott konfliktusok, de azt gondolom, hogy Dekesztő úr ezt mind tisztázni fogja most számunkra. Allora, abbiamo, come ha ricordato lei, accolto con estremo favore la proposta di direttiva. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ezzel a témával most foglalkozhatunk. A 2016-os Megines jelentés is már ezt kérte. Ez mindenképpen előrelépést jelent. Ami a pénzügyi feltételeket illeti, ezeket kell megszigorítani az egyre inkább volatilisé váló piacon. Megpróbáljuk ink- még inkább ambiciózussá tenni ezt a javaslatot, odafigyelvén arra, hogy nagyon kevés a mozgástér, amin belül nekünk lépnünk kell. Közben nagyon kevés az idő, politikai megállapodásra van szüksége az osztrák elnökség alatt, még karácsony előtt. Hogyha azt szeretnénk, hogy a végső szöveget a plenárison még a mostani mandátum során megszavazzák. A 43.2-es a jogalap az alapszerződésből. Ez azt jelenti, hogy csak azon tisztességtelen gyakorlatokkal foglalkozunk, amelyeknek közvetlen vagy közvetett negatív hatása van a, gazdás, a mezőgazdaságra. De emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ez nem jelenti azt, hogy a bizottság nem foglalkozik a különböző dominó effektusokkal, amelyek a fogyasztókat érinthetik, és megpróbál más jogalkotási szövegben foglalkozni ezen kérdésekkel. Erre a módosítókban majd utalunk. Remélem, hogy mindenki tanulmányozza ezt az anyagot, és már előre köszönöm az árnyék előadók támogatását és együttműködését. A szöveg nagyon sok módosítót tükröz a különböző frakciók részéről, ezért azt remélem, hogy a szakbizottság tudja majd támogatni ezt az anyagot. Hogyha megnézzük a fő kérdéseket, a hatályt kibővítettük minden mezőgazdasági termékre, takarmány és nem csak emberi élelmiszertermékekről beszélünk, és minden termelőre, ellátóra. Az 50 millió termelői számról már nem beszélünk a bizottsági javaslatban. A UTP-vel kapcsolatban ez az 50 millió plusz egy lenne az, amely az elvárás ahhoz, hogy legitim legyen egy javaslat. Tehát ez nevetséges. Mi általánosan szeretnénk definiálni a UTP-t, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, a tanácsi és különböző nemzeti joganyagokból próbálunk meríteni. 20 tagállamban van rendelkezés, törvény ezen konkrét kérdése kapcsolatban. Ez mindenképpen hasznos lehet. Tehát, hogyha a tagállamok szeretnék, akkor tovább léphetnek azon, mint amit az irányelv betilt, hogyha a tagállamok ezt így kívánják. Ami a Brexit-tel kapcsolatos kérdést illeti, a jövőben a háromszögek kialakítását szeretnénk el, elkerülni. Olyan helyzetekről van itt szó, hogyha valaki a bevásárló vagy ö, beszerzési központjait vagy egyéb központjait szeretnék az EU-n kívülre helyezni, miközben a forgalmazást az Európai Unióban tartják, és így szeretnék kikerülni az irányelvet. A bizottság ezzel kapcsolatban jó munkát végzett, olyan kereskedelmi gyakorlatokról beszél, amelyeket, hogyha nem tartanak be, akkor ennek pozitív hatása lehet a beszerzésekre és az ellátóláncra. De ezekről átlátható módon kell megállapodni. Ezért fontos, hogy a gazdasági függőséggel kapcsolatos szövegeket bevezessük. Nem akarunk itt semmit sem korlátozni. Szeretnénk elkerülni, hogy kedvezőtlen szerződéses feltételeket kelljen aláírni, azért, mert nincsen egyensúly a termelő és a felvásárló között. A termelőknek lehetőséget kell adni arra, hogy írásos szerződést kapjanak a beszállításról. A tagállamoknak kell intézkedéseket bevezetni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet segíteni abban, hogy egy egész ágazaton belül az ellátás zöggenőmentesebben működhessen. Jelenleg a bizottság rendelkezik hatáskörrel arra, hogy nemzeti testületeket működtessen, de mi azt szeretnénk, hogyha egy adott időtartamon belül tudnánk, hogy milyen fellépésre kötelezhető egy hatóság. Közben a legnagyobb jogbiztonságra van szükség, hogy elkerülhessük azt, ami már több tagállamban korábban megtörtént. Tehát vannak nagyon is magas szintű jogszabályok, közben azt nem hajtják igazán végre. Elnök úr, az ellátó lánckezdeményezést és egyéb pozitív javaslatokat figyelembe véve a tagállamnak, tagállamoknak lehetőséget kell arra adni, hogy közvetítői mechanizmusokat vezessenek be a felek között, és ők próbálják a konfliktusokat, vitákat megoldani, anélkül, hogy feltétlenül bíróság elé vinnék az ügyet. Ez csak néhány példa tisztelt kollégák, amelyeket mi fontosnak tartottunk. Kérem, hogy mindenki olvassa el figyelmesen a jelentést, és hogyha lehetséges, akkor a módosítókat csak a legfontosabb kérdésekre korlátozzák. És emlékezzenek arra, hogy nincsen túl sok időnk, hiszen szeretnénk még az osztrák elnökség alatt lezárni, csak akkor tudjuk ezt az ambiciózus célt elérni, hogy még a mandátumunk során lezárjuk az ügyet. Vannak, akiket aggaszt ez a javaslat, de itt nem boszorkányüldözésről van szó. Ez egy olyan szöveg, amelynek tényleg az a célja, hogy javítson az élelmiszerellátó lánc működésén, mindenki érdekében ez áll. Fel kell számolni a tisztességtelen gyakorlatokat, hiszen azok gazdasági hatékonyság csökkenéshez vezetnek, ráadásul a gazdákat is károsan érinti, és az élelmiszer minőségét, amely több millió fogyasztó asztalára kerül. Hogan biztos úr azt nyilatkozta, hogy nem szabad, hogy bárki ettől féljen, hiszen a szerződéses hatásköröket mindenki megfelelően tudja használni. Köszönöm. Szeretnék először is De Castro úrnak köszönetet mondani az elvégzett munkájáért. ahogyan a témakört kibővítette, javasol valamit, azzal kapcsolatban, hogy mit kellene tenni, de ezt nagyon körültekintően teszi. Ezért az irányelv javaslat a különböző biztosokkal, illetve főigazgatóságokkal való egyeztetés után e, fogalmazta meg ezt a javaslatot. Hogan biztos úr azonban még többet szeretett volna ebben a szövegben látni. Ez nem sikerült, hiszen másokkal is egyeztetnie kellett, többek között hazám Lengyelország biztosasszonyával, és időnként az irányelv hatáját így módon kell korlátozniuk. Minket az is aggaszt, hogyha túl messzire akarunk menni, akkor a bizottság ellenállásába ütközünk, ezért lépésről lépésre óvatosan kell haladnunk. Az a fontos ez a 20 ország, amelyeket De Castro úr is említett, illetve a nemzeti megoldások. Tehát még egyszer köszönöm önnek, megnyitom most akkor a vitát. Először is Megénész asszony fog hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen nagyon röviden szólok, ugyanis azt gondolom, hogy De Castro úr kitűnő munkát végzett, azt gondolom, hogy ami a jelentésben szerepel, az nagyon is egyetértésben van azzal, amit magam is meg akartam fogalmazni, és hiszek abban, hogy ez a jelentés egyre nagyobb figyelmet érdemel, tudom, hogy a kiskereskedelmi ágazatot és nagyon foglalkoztatja ez a téma semmiféleképpen nem boszorkányüldözésről beszélünk, hanem egyszerűen arról, hogy átláthatóságot és tisztességet akarunk az élelmiszerellátási láncban tapasztalni, mégpedig egy fenntartható ágazatban. Természetesen vannak feszültségek nagy élelmiszergyártók és nagy kiskereskedelmi hálózatok között. Ezért nagyon helyes, hogy ezt a vitát megtartjuk, illetve meghallgatjuk, figyelmet fordítunk erre, ugyanis ezeket az inputokat mind mi felhasználhatjuk okosan az előttünk álló jelentésben. A részemről azért egy kérdés felmerül azzal kapcsolatban, hogy a mezőgazdasági termelők számára hasznos -e ez a munka. Tehát a mi munkánk a termelői árakat befolyásolja -e. Szerintem ez fontos lenne, sőt szükséges, és azt gondolom, vagy azt remélem, hogy majd a folyamat végén ezt a hatást tapasztaljuk. Az IMCO-val való együttműködés során el kell érnünk azt, hogy még a májusi választások előtt megszavazzuk a jelentést, ezért én figyelembe venném De Castro úr javaslatát, nagyon kevés módosítást fogok beterjeszteni, hogy sikerüljön ezt a dossziét lezárni. Katáinen asszony következik egy perc. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek a konstruktív megközelítésért e fontos irányelvvel kapcsolatban. Kiemelten fontosnak tartom, hogy az, el, hogy az ősz során, az osztrák elnökség során megkezdjük a tárgyalásokat ezen irányelvvel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a megközelítés az elmúlt hetekben számos érdekvédelmi csoporttal találkoztunk, és egy kicsit aggódom, hogy az irányelv eredeti céljától annyira elmozdultunk a vita során, hiszen az volt a cél eredetileg, hogy az élelmiszerláncban működő mezőgazdasági termelőket védjék. A jogalkotók védelmét megérdemlik ezek a gazdálkodók, és amikor az irányelv hatájának kiterjesztéséről beszélünk, szerintem erre kell összpontosítanunk a vita során. Senki nem gondolja azt, hogy a nagy multinacionális vállalatokat kell megvédeni egymástól, hanem ehelyett azon kell elgondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk még ennél is jobban a termelőket megvédeni, ugyanis a tisztességtelen gyakorlatok esetében a bizonyítás terhe az erősebb felett kell terhelje, és nagyon határozottan kell ezt képviselni, McIntyre képviselő. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Paulo de Castro-nak is ezt a jelentéstervezetet. Nagyon sok munka fekszik benne, és valóban nagyon fontos munkának tartom ezt. Túl régóta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok jellemezték a teljes ellátási láncot, és a valóban ez nagyon káros volt a mezőgazdaság, a termelők és a gazdálkodók számára egyaránt. Azt gondolom, hogy ők vannak a lehető legrosszabb helyzetben az ellátási láncban, és ezért nagyon fontos, hogy valami olyat tegyünk, ami közvetlenül is kedvezően hat rájuk. Saját tapasztalatom az Egyesült Királysággal kapcsolatban az, hogy sikerült elérni azt, hogy beszéltem olyan mezőgazdasági termelőkkel, akik úgy érzik, hogy valóban kedvező volt számukra az, hogy a korábban tisztes, fennálló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat törvénytelenné nyilvánították. Nagyon fontos tehát, hogy új problémák ne kerüljenek elő, hiszen azok nak a kosara, amelyekkel eh, sikerült megbírkozni. Van olyan ügy, amelyet vizsgálnak egyébként, ez a promóciós, eh, illetve előrejelzési problémákra utalnak, illetve a fizetési késedelemre. Ezek a problémák újból és újból előkerülnek, de Sajnos csak egy percet kaptam, szerintem nagyon nehéz, hiszen ez oly fontos téma, ezért szeretnék ragaszkodni ehhez, ugyanis nem kapunk túl sok lehetőséget arra, hogy ezeket a témákat megbeszéljük, és árnyék jelentéstevőként igenis szeretnék néhány hozzászólással élni. Természetesen nem jó az egy kapta fára készült megoldás, vannak olyan országok, ahol nem szerepel az a megoldás, amelyet mi magunk alkalmazunk, és üdvözlöm azokat a módosításokat, amelyek a jelentéshez kerülnek majd beterjesztésre, és olyan témákra vonatkoznak, amelyek nem csak a beszállítókra, hanem egyéb szer, például kereskedelmi társulások, illetve egyéb szervek. Szerintem nekik is biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy panaszsal éljenek, és azt is el kell ismernünk, hogy legyen észszerű megoldás arra, hogyha a szabálysértés feltételezhető. Nagyon örülök egyébként, hogy a fogalom meghatározást kibővítették, de szeretném azt is, hogyha az is bekerülne a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetében az, hogyha egy oldalúnak az egyik erősebb fél ráerőlteti az akaratát a másik félre. Köszönöm. Przepraszam, panie poseł Katalinen. E, proszę Państwa, e, myśmy wiele na ten temat razy mówili. Nagyon sokat beszéltünk már erről a témáról, mondja az elnök úr, redesul az árnyék jelentéstevők fognak találkozni a jelentéstevővel és közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot velük. Zulló úr. Complimenti al relatore perché eh, ha condotto la raccolta delle istanze anche. Köszönöm szépen, szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen hozzászólhassanak, és minél többen elmondhassák a véleményüket. Mindannyiunk közös célja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni küzdelem az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban. Először is megfelelőképpen definiálnunk kell, hogy mit is értünk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alatt. Utána pedig meg kell gondolnunk, hogy az irányelvet hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni. Először is az irányelv hatájának kiszélesítése, hatékony lehetne. Meg kell néznünk a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi gyakorlatokat is. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról sokszor azért nem tudunk, mert az emberek egyszerűen tartanak attól, hogy erről beszámoljanak, egyszerűen félnek, a károsultak nem merik jelenteni ezeket. Tehát ahhoz, hogy az irányelv valóban hatékonyan működjön, ahhoz ugyanúgy kell ezt alkalmaznunk mindenhol az Európai Unióban, és a károsultaknak megfelelő lehetőséget kell nyújtani arra, hogy tényleg elmondják a panaszaikat, és hogy a forum shopping ellen is fel tudjunk lépni, különben mindenki elmegy abba az országba, ahol a legjobban vissza tud élni a rendszerrel. Pani poseł Petir, jedna minuta. One minute. Petir képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság elfogadta ennek a szakbizottságnak a meghívását, és örülök annak, hogy itt vagyunk és beszélhetünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Nagyon örülök De Castro úr tervezetének, ugyanis ez az irányelv nagyon fontos az élelmiszer ellátás szempontjából. Nagyon örülök annak, hogy a jogalkotók megfelelőképpen definiálják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. beszélnünk kell magukról a szerződésekről és a szerződések tartalmáról is, erről majd módosító indítványt is be fogok nyújtani. Ezen kívül üdvösnek találnám egy kiszélesített lista elkészítését a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról. Tegyük fel, hogy van egy vásárló egy adott tagállamból, és az eladó pedig egy másik tagállamból származik. Fontos, hogy ezekben a határokon átnyúló esetekben a vitarendezést is megfelelővé tegyük. voglio ringraziare Paolo per l'ottimo Elnök úr, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Paulónak, hiszen igazán remek, mondhatnám, tökéletes munkát végzett a jelentés tervezet elkészítésekor. Van itt valami, ami különösen tetszik nekem. Arról van szó, hogy hogyan definiáljuk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, és hogyan lehet csökkenteni a kereskedelmi függőséget. Beszélnünk kell az írott szerződések feltételeiről, és mindannyiunknak az a közös célja, hogy a gazdáknak segíteni tudjunk ezekben a változással terhes időszakokban. Paolo nagyon óvatosan járt el. Remélem, hogy kevés módosító indítvány születik. Remélem, hogy hamar meg tudunk majd egyezni. Van két fontos téma, az egyik a címkék, a magán címkék és az erre vonatkozó szabályok. Én örülnék neki, hogyha ez benne lenne a szövegben. Ugyanis ez olyan téma, amelyben különösen sokszor látjuk azt, hogy a multinacionális cégek elnyomják a kis termelőket. A másik téma az, hogy sok esetben a végső fogyasztói árnak még 50%-át sem kapja meg a kereskedő, ez ellen is fel kellene lépnünk. És azon is el kellene gondolkodnunk, hogy szeretnénk-e egy európai ügynökséget. Kérem, mondja az elnök. A köszönetnyilvánításokat, az ismétléseket próbáljuk meg elkerülni. A lényeget mondjuk, Andrió úr. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki tudja, hogy nagyon fontos témáról van szó, és szeretném üdvözölni Paulót, és szeretnék neki köszönetet mondani a remek munkáért. Hogyha tényleg szeretnénk segíteni a gazdáknak, akkor a bizottság javaslatnál tovább kell menni. Paolo például javaslatot tesz az irányelv hatájának kiszélesítésére és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok definíciójára. Mindkettő nagyon fontos, Közösen fel kell lépnünk, különösen a nemzetközi tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, és minden szereplőt ugyanúgy kell ellenőriznünk. Két rövid megjegyzést szeretnék elmondani. Az egyik, a hatály, ez nem csak a nagy felvásárlókra, hanem minden felvásárlóra kellene, hogy vonatkozzon. Szerintem ez nagyon fontos. Ezen kívül pedig a 32-esre is kitérnék, amely a romlandó termékek kifizetésére vonatkozó derogációt tartalmazza. A romlandó termékek kategóriája nagyon fontos, és mi történik például a szőlővel, azzal a szőlővel, amely nem asztali szőlő, hanem például mondjuk bor készítésére fogják felhasználni. Mi történik akkor ezekkel a termékekkel és a kifizetési határidőkkel, hogy itt az intézmény közi megállapodást kell-e alkalmazni, vagy sem, és még egyszer köszönöm Paolónak a remek munkát. Santos képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani De Castro úrnak ezért a kitűnő jelentésért, amely kitűnő munka eredménye, amelynek célja, hogy megvédjük az értékláncban a gazdálkodók helyzetét. Nem lehetne ez a jelentés jobb kezekben. Ami pedig az, hogy a beszerzők, az eladók, a az élelmiszer és nem élelmiszer jellegű termékek romlandó és nem romlandó árukra egyaránt, illetve szerződések tartalmára egyaránt kiterjesztette a szöveget, szerintem pozitív módon befolyásolja az irányelvet. Az Azori szigeteken termelik a az országban fogyasztott tej mennyiség 30%-át, és a sajt mennyiség jelentős százalékát is ott állítják elő. Ebben az összefüggésben, ebben a sajátos összefüggésben azt szeretném elmondani, hogy a legfontosabbnak azt tartom, hogy próbáljuk meg olyan mechanizmusokat kidolgozni, amelyel a tárgyalási pozíciót lehet javítani. A földrajzi körülmények szintén befolyásolják a termelők helyzetét, és az ebben a rendszerben betöltött szerepüket. Ezért én nagyon pozitívan értékelem a gazdasági függés fogalmának bevezetését. Buda úr következik. Mecanismului de a putea face plângere, atunci când ai de a face cu o, o practică concurențială neloială, pentru că avem grupuri de producători, de exemplu. Szeretném megtudni, hogy a panasztételi mechanizmus hogyan fog működni a tisztességtelen verseny esetében, hogyha egy uh, egyik napról a másikra elutasítanak egy terméket, és nem lehet tudni ennek okát. Az emberek például azt mondják, arra panaszkodnak, hogy az ellátási, hogyha túl sokat panaszkodnak, akkor az ellátási lánc elutasítja a terméküket. Tehát áldozatul esnek e tisztességtelen gyakorlatoknak. Kaputó úrral egyetértek azzal kapcsolatban, hogy arra a különbségre kell összpontosítanunk, ami a termelői ár, illetve a termelőnek fizetett ár és a hipermarketekben fizetendő ár közötti különbség csökkentésére kell koncentrálnunk. Now, No, it's Sì, no, io penso che mh, mm, effettivamente il lavoro che stiamo facendo è importante. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos feladat ez, amivel foglalkozunk, hiszen bizonyos tagállamokban, Olaszországban is az a tapasztalatunk, ahol pár évvel ezelőtt bevezettünk egy törvényt a kifizetési feltételekkel kapcsolatban, hogy fontos előrelépnünk. Egyetértek az előadóval, és azzal, hogy fontos kiterjeszteni ezen rendelkezés hatáját a nagyobb vállalatokra is. Beszéltünk már a termelői szervezetekről, egyebek mellett a zöldség gyümölcságazatban nagyon fontos szerepük van nekik, és ezen gyakorlatok őket is érintik. De abszurdum lenne az, hogy a mi rendelkezéseink révén a nagy gazdálkodások fejlődését támogassuk. És hogy olyan irányelvet fogadjunk el, amely utána pedig éppen ezzel ellentétes hatást ér el. Ami a romlandó termékeket illeti, minden vállalat, minden gazdaság fontos, hogy bekerüljön az irányelv hatája alá. Fontos tehát kiterjeszteni a hatályt. Természetesen én magam is szeretnék gratulálni De Castro úrnak. Egyetértek azzal a véleménnyel, amely szerint a lánc két felének garancia, számára garanciát a szerződés jelenthet, és meg kell erősíteni a tagállamoknak ezzel kapcsolatban tett ajánlást. Azt gondolom, hogy a szankciók rendszere az egyetlen, ami valóban elrettentő lehet. Azt hiszem, hogy e ár megfigyelő központokat, illetve tisztességtelen gyakorlatokra vonatkozó megfigyelő központokat létrehozni jó ötlet, hiszen hasznos lehet az adatok biztosítása szempontjából, de azt gondolom, hogy a veszteséget, az értékesítési veszteséget is figyelembe kell venni. Például az Európai Unió Bírósága egy olyan határozatot hozott a spanyolországi rendszerrel kapcsolatban, amit érdemes lenne ebben az esetben is figyelembe vennünk, és nem lehet, hogy az irányelv irányú legyen. A vevők és az eladók is szerepeljenek, hiszen a tisztességtelen tevékenység mindkét oldalon érvényes, és eh, időnként érdemes lenne ezt is megvizsgálni. Aguilera asszony következik. Egy percet kap. Egy perc, mint a McIntyre asszony esetében, vagy valódi egy perc? Egy kérdésem lenne. Úgy tűnik számomra, hogy az irányelvben az a legfontosabb, hogy ebben a ciklusban elfogadtassuk. Szerintem ez a leginkább releváns téma, hogy jóvá hagyjuk azt. Szerintem ez az elsődleges szempont. A második kérdés. Azt hiszem, hogy a jelentés, amelyet Paolo kollégám készítette, lényegesen javítja a bizottság javaslatát, a hatáskörök befolyásolásáról, jogi hatáskörök befolyásolásáról lehet szó. Én azt gondolom, hogy itt majd módosításokat fogok beterjeszteni, ugyanis nehézségekkel eh, nehézséget okozhat az, hogy az elmaradt értékesítésről beszéljünk ebben az esetben. És azt hiszem, ezt egyébként néhány kolléga is említette a gazdasági függést, konkrétabban kell megfogalmazni, és az irányelvben pedig azt mondjuk, hogy ez lehetőséget ad a nemzeti hatóságok számára, de ezekre oda kell figyelnünk, ugyanis jelenleg csökkenhet is ez a hatáskör, ezért szeretnék majd egy módosítást beterjeszteni annak érdekében, hogy az irányelv a nemzeti hatóságok, illetve nemzeti törvényekben szereplő hatásköröket csökkentse. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Aš irgi prisidedu prie sveikinimų, tikrai manau labai svarbus dokumentas. Én is szeretnék gratulálni az előadónak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos anyag, és már évek óta beszélünk róla, végre sikerül előrelépni. Litvániában, az én országomban a gazdálkodóknak nagyon alacsony a tárgyalási erejük. A kereskedők, a termelők kihasználják őket. Gyakran a termékeiket nagyon alacsony áron adják el. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan irányelv, amely segíthet a gazdáknak abban, hogy így a bevétel kiesésüket kompenzálhassák. Nagyon fontosnak tartanám, hogy ezen szabályokat a nemzetközi megállapodásokba is átvegyük. A szabadkereskedelmi megállapodások csak a kereskedők számára előnyösek. Ők bevételhez jutnak, de nem osztják meg ezen bevételt a munkavállalókkal, a munkásokkal vagy a helyszínen dolgozókkal. Ezért gondolom azt, hogy fontos minden lehetséges területre kiterjeszteni ezt az, ezt a, az irányelvet azért, hogy a lehető legtöbben érezzék annak előnyét. Um, when someone goes to do the long jump, they try to get as. Flanagan képviselő. Hogyha valaki hosszú ö, táv, távolugrásra készül, akkor a lehető legközelebb próbál a vonalhoz lépni, de hogyha ezt a vonalat átlépjük, akkor érvénytelen az ugrás. Ezért azt gondolom, hogy gratulálni kell az előadónak, hiszen majdnem, majdnem átlépte a vonalat, de végül is mégsem. És mindenképpen jó hír az, hogy a feldolgozók és a viszontkereskedők aggódnak. Itt az idő, hogy bizonyos szervezetek aggódjanak, és ráébredjenek, hogy mit csinálnak ők. Átláthatóságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a gazdák mit kapnak, és azt remélem, hogy ezzel ezt fogjuk elérni. Azt gondolom, hogy a közvélemény, hogyha egy ö, polgár vagy egy szavazó bemegy egy szupermarketbe, és ott olyan a helyzet, hogy tudjuk, hogy melyik termékkel fizetünk többet a, term- a termelőnek, akkor biztos vagyok abban, hogy azt a terméket fogják választani, amelyből a gazda több pénzt kap, hiszen lehetséges, hogy valamilyen szinten mégiscsak tovább gyűrűződik ez a pozitív hatás, és így a gazdák is jobb helyzetbe kerülnek, és mi magunk is. Az elnök úr azt mondta, hogy nem kell gratulálni, de én azt gondolom, hogy megérdemli az előad ezt a gratulációt. Azt remélem, hogy a gazdák méltó körülmények között tudják folytatni a munkájukat, hiszen megérdemlik ezt. Taki komentar, proszę Państwa, w Polsce bardzo zmalało bezrobocie. Hölgyeim és uraim, Lengyelországban a munkanélküliség csökkent. A kereskedelmi hálózatok, a szupermarketek emelték a fizetéseket, ami nagyon pozitív. Ezért azt gondolom, hogy a piaci eszközökben érdemes bízni. És ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági termelőkre. Ha a kereskedelem ellen lépünk fel, nem fogunk tudni eredményt elérni. Uh, thank you, Chairman. Uh, I'll be brief. Uh, congratulations to Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Gratulálnék Paulónak, kiváló munkát végzett. Már elhangzott, hogy igen, pont a vonalig elment a végsőkig. Annyit szeretnék elmondani, hogy régóta foglalkozom a kérdéssel. Azt hiszem, hogy most eljött a lehetőség arra, hogy felgyorsítsuk a munkát, és meg kell néznünk, hogy mi mit tehetünk értük. Az ECR azt gondolom, hogy túl sok módosítót nem fogunk benyújtani. Itt lehetőséget kaptunk arra, hogy elérjünk valamit a mandátumunkon belül, amelyekre mások majd építhetnek. De nem szabad túl messzire tenni a célt, mert akkor ezt nem tudjuk elérni. Most lehetőségünk van arra, hogy ezt meglépjük, és ezzel élnünk kell hiszen ez a legjobb lehetőségünk arra, hogy valami konkrétumot el tudjunk érni, amire utána a jövőben majd alapozni lehet. Świetne zakończenie wypowiedzi posłów. Az igazság az, hogy ez olyan alap, amire építkezhetünk a jövő szempontjából. Most pedig akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Megele úrnak 10 percet kap. Oh, sorry. Sorry, pan Agnew. This isn't my... Elnézést, Agnew szó. Unfair trade. Nem az én napom, igaz? Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról van itt szó. Én nagyra tartom az előadónk tapasztalatát, hiszen volt mezőgazdasági miniszterről van szó. Az aggaszt engem, hogy valóban megváltoztatjuk -e ezzel azt a helyzetet, amit az Egyesült Királyságban már láthattunk. Megint ezt képviselő mondta, hogy egyfajta pufferzónáról van itt szó, és hogyha valaki egy dossziét feldolgoz, és azt mondja, hogy van vagy 20-30 névtelen példám, és utána viszont előadóhoz fordul, akkor hogy tudjuk ezt a problémát megoldani? A probléma az, hogy ezzel kizárunk bizonyos szereplőket, és közben pedig bátran kell eljárnunk, hiszen egy nagy viszonteladót kellene bíróság elé citálni, ami évekig telik, hogy abban megoldás legyen. A másik probléma az, hogy ezen adott szemét fekete listára fogják tenni a viszonteladók és a beszállítók. Elnézést, de hát ez a valóság. Elnök úr már ezt elmondta, hogy a szupermarketek lehet, hogy a, úgy fognak erre reagálni, hogy az árakat kevésbé teszik átláthatóvá. Köszönöm. Tak, należy czynić to, co czynimy, co przygotował pan poseł, ale jesteśmy, myślę... Na most már működik a mikrofon. Tehát azt hiszem, hogy eléggé optimisták voltunk eddig, és most akkor a bizottságnak adom meg a szót. Megeler úr, Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék köszönetet mondani De Castro úrnak, ugyanis nagyon gyorsan dolgozott egy igen bonyolult fájlal kapcsolatban, ami szerintem pontosan ezt akarja a parlament is, mi is szeretnénk a lehető leghamarabb, tehát a ciklus vége előtt elfogadni ezt az irányelv tervezetet, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Visszatérve a bizottság javaslat számára ez egy nagyon részletes hatásvizsgálaton alapul, és mindenféle aspektust megvizsgáltunk ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag ez a hatásvizsgálat a javaslatot alátámasztotta, tehát valamilyen módon biztosítanunk kell azt, hogyha eltérünk a javaslattól lényeges módon, akkor a hatást még így is észszerű módon sikerült értékelni, és látjuk, hogy mi történik. A bizottság javaslata egy irányelvre irányult, nagyon egyértelmű okai vannak ennek, ugyanis már elég sok jogszabály született a mintegy 20 tagállamban. Ez a magáni joghoz kapcsolódik egyébként, az egyes vállalkozók közötti függetlenség alkalmazásának jogára vonatkozik, és el kell kerülnünk azt, hogy a meglévő rendelkezésekre, szerződéses viszonyokra ne legyünk túlzott befolyással. Ezért van az, hogy a bizottság egy minimális harmonizációt javasolt azzal a rendelkezése, hogy a tagállamok az Európai Uniós szintet meghaladhatják, ha akarják, tehát ez a szubszidiaritás követelményét alátámasztja, és nagyon fontos, hogy ezt a megközelítést fenntartsuk a tevékenységünk során, egyéb esetben ugyanis nagyon sok előre nem látható probléma merülhet fel hogy a nemzeti jog és az uniós jog nem feltétlenül működik együtt egymással, és nem megoldást teremtünk, hanem újabb problémákat. Ezt elmondva, azt gondolom, hogy számos olyan téma merült fel a jelentésben, amelyet mi is vizsgálunk jelenleg, és megpróbáljuk pontosan azt megvizsgálni, hogy mi rejlik ezek mögött. Ezért azt gondolom, hogy komolyabb megjegyzéseket nem tehetünk egyenlőre, de azt jelezném, hogy bizonyos ügyekkel kapcsolatban vannak aggájaink, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a dolgok egy kicsit túlmehetnek azon a határon, amit mi a hatásvizsgálat alapján indokoltnak tekintenénk. Az első pont, ahol további pontosításra van szükség. Ez az az új rendelkezés, amely a 30-60 napos határidőre vonatkozik a romlandó termékek esetében, ugyanis a 60 napos határidő bevezetése értelmében a 30 napos határidő okafogyottá válik. Valóban ezt akarjuk ez, ugyanis azt jelenteni, hogy a módosítás csökkenti a termelők számára nyújtott védelmet, ami eredetileg a bizottsági javaslatban szerepel. Vannak olyan további kivételek, például amelyek a termelői szervezetekre vonatkoznak, illetve termelőszövetkezetekre, földrajzi jelzési rendszerekre. Nem tudom, hogy érdemese az ilyen összefüggésekben csökkenteni a termelőnek nyújtott védelmet, tehát ez lenne az első következtetésünk, amelyet a módosításból levonhatunk illetve a harmadik, országokkal, harmadik országokban található beszerzőkre, vevőkre vonatkozóan is volt egy rész. Azt hiszem, hogy itt a területi elv alkalmazása egy picit nehéz lehet, ezt többet kell vizsgálnunk még. A kérdés mindig az persze, hogy a tagállamok hogyan tudnak érvényesíteni azokat a döntéseket, amelyeket olyan vevők ellen hoztak, amelyek már harmadik országokban találhatók. Ez nagyon kényes kérdés, és először is vizsgálódnunk kell még ezzel kapcsolatban. Aztán van egy teljesen új rendelkezés, amelyet valószínűleg a KPS rendeletből emeltek át ebbe az irányelvbe, tehát hogy a termelők írásbeli szerződést követelhessenek maguknak. Erre szerintünk nincs szükség, hiszen a rendeletben már van erre utalás. Teljesen felesleges ezt az irányelvbe behelyezni, amelyet át kell ültetniük a tagállamoknak. Tehát így mondom, egy már közvetlenül alkalmazandó szabály ellenébe mennénk, hiszen ez már létezik és kötelező érvényű a tagállamok számára, úgyhogy azon gondolkoztunk, hogy vajon erre valóban van-e szükség. Ami pedig a végrehajtó hatóságokat illeti, illetve a titoktartás kérdését szeretném megnyugtatni egy urat ezzel kapcsolatban, ugyanis a bizalmas jellegű tapasztalatok, panaszok védelmét az irányelv nagyon jól biztosítja, ugyanis a végrehajtó hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy bizalmas módon kezeljék ezeket a panaszokat. Azt gondolom ezzel kapcsolatban a módosításban van számos olyan dolog, amely véleményem szerint további vizsgálatot igényel, hogy lássuk egészen pontosan, hogy gyakorlatban ezek mit jelentenek. Aztán a hatály kibővítésére is tettek javaslatot, néhány hozzászóló is ezt kérte, Természetesen ezt is meg kell vizsgálnunk a parlamenti jelentéssel kapcsolatban, másrésztről pedig én azért azt felvetném, hogy a, egy olyan témát, ami minket és vezérelt, ez pedig a jogalap kérdése. A jog a jogalap, a 43. cikk második bekezdés, ez a mezőgazdasági jogalap. Ez felhasználható egészen addig, amíg kellően erős az összefüggés a mezőgazdasági tevékenység és azon szereplők között, akiket beemelünk azokba a szabályokba, amelyekről jelenleg vitázunk. Minél tovább szélesítjük ezt az alkalmazási kört, annál gyengébb lesz az összefüggés, és felmerül annak a kockázata, hogy a 43. cikk második bekezdése továbban, továbbiakban nem lesz már megfelelő jogalap hogyha azt akarjuk, hogy ezt az irányelvet lehetőleg hamarabb elfogadjuk, azt is tudnunk kell, hogy jogi felülvizsgálat tárgyát képezi, tehát biztosak kell lennünk abban, hogy jogi szempontból megalapozott ez az irányelv, nem szabad túl messzire mennünk a hatály kibővítésében. Azt hiszem, Eránz asszony említette az Európai Bíróság egy olyan ítéletét, amelyet nagyon körültekintően értelmeztünk és olvastunk. Ez nem a vállalkozások közötti kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozik, hanem a kereskedők és a fogyasztók közötti gyakorlatra, és nagyon is a fogyasztóvédelemre összpontosul. Ezért jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ennek az ítéletnek mi, mennyi a relevanciája ezen irányelv vonatkozásában, és nem gondoljuk, hogy bármit kellene tenni az irányelvben, az ítélettel, illetve annak következményeivel kapcsolatban, hiszen most vállalkozások közötti kapcsolatról beszélünk. Tehát összefoglalva, ahogyan mondtam, nagyon hálásak vagyunk azért az erőfeszítésre, amelyet a jelentéstevő tett. Ugyanakkor szeretnénk Önöket emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a dolgokat észszerű keretek között tartsuk, és biztosítsuk, hogy először is ne menjünk, ne haladjuk meg azt a jogalapot, ami ennek a munkának a szempontjából alapvető fontos, illetve, hogy ne avatkozzunk be azokkal a jogi rendelkezésekkel kapcsolatban, amelyek már érvényben vannak a tagállamokkal, hiszen erről beszélni kell majd, tárgyalni kell majd a tanácssal is, és elhihetik nekem, hogy a tagállamok természetesen nagyon figyelnek arra, ami azzal kapcsolatos, hogy mit tartalmaz ez az irányelv, és mi az, amit már bevezettek az adott tagállamokban. Tehát e feladatnak az időzítésével kapcsolatban minél nehezebb lesz a szöveg, minél bonyolultabb lesz, annál nehezebb lesz azt majd a ciklus előtt, ciklus vége előtt elfogadni. Köszönöm türelmet. Pan direktor Megele mówi o pewnych niepokojach. Köszönöm szépen, igazgató úr bizonyos aggodalmakról beszélt. Ezen aggodalmakat én is osztom. Sokat tárgyalok a kereskedelmi láncokkal, akik egyértelműen kimondják, hogyha ezt akarják véghez vinni, akkor biztos, hogy ők ezen intézkedéseket meg akarják kerülni. Ezért fontos, hogy itt elérhessük azt, hogy más szintre emeljük a fellépést. De Castro úr már helyesen elmondta, hogy szükség van a közvetítésre, de közben fontos a párbeszédet is fenntartani. Egyelőre nincsen ilyen párbeszéd az élelmiszerellátó láncban, ahol az érveket meg lehetne osztani. Ugyanakkor elengedhetetlen egy ilyen párbeszéd létrehozása. Az Európai Parlament és a nemzeti intézmények is fontos, hogy megerősítsék ezt a párbeszédet. És így lehet az érintett legfontosabb szereplőket is elérni. Előadó úr, nagyon rövid leszek, köszönetet mondanék a kollégáknak a hozzászólásokért. Megismételném, hogy mennyire fontos a határidő kérdése. Remélem, hogy a módosítókat úgy nyújtják be, hogy figyelembe veszik ezt, és nagyon fontos a jogi kereteket tiszteletben tartani, hiszen az egész szöveg összességében lehet így módosítani a dolgokon. Ami a parlament mostani ciklusán belüli lehetőségeket illeti, hát hogyha részletesen átolvassuk a jelentést, akkor nagyon nehéz munkánk van. Az árnyék előadók már korábban sok mindent elmondtak, amit a kollégák most felhoztak. Erre már a szöveg most kitér, úgyhogy azt gondolom, hogy vannak olyan módosítók, amelyekre nem lesz szükség. Ami az igazgató úr hozzászólását illeti, azt hiszem itt egyfajta félreértés alakult ki. Mi szeretnénk megkönnyíteni a tagállamok számára azt, hogy a 30 napos időszakot másként közelítsék meg. Nem szeretnénk, hogyha ennek túlságosan nagy kihatása lenne a nemzeti jogszabályozásra. A tanácssal kapcsolatban állunk az elmúlt hetek során, és azt gondolom, hogy hasonlóan közelítik meg ezt a kérdést. Azt reméljük tehát, hogy a trilóguson még az év vége előtt sikerül megállapodni. Ez az egyedüli módja annak, hogy ezt a folyamatot lezárhassuk a parlamenti mandátum vége előtt. Elnök, köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk az előadónknak. És ezzel a mostani eszmecserét összetudjuk foglalni. Pénteken délután egyig lehet a módosítókat benyújtani. Nikolson úr kért szót. Nagyon röviden. A koordinátorok ülésén illetve ma délelőtt a probléma volt azzal kapcsolatban, hogy kik szólalnak fel. Azt értem, hogy a koordinátorok mindig az elsők, de mindig több időt kapnak a koordinátorok, illetve bocsánat, tévedtem a felejtsék el, amit eddig mondtam, a zárják jelentéstevőkre gondoltam. Tehát hogyha én nem vagyok árnyék jelentéstevő, akkor nagyon szívesen elfogadom ezt a szabályt. McIntyre asszony árnyék jelentéstevő, és több időt kapott, mint az összes árnyék jelentéstevő ezzel kapcsolatban, hiszen egy nagyon bonyolult anyag, konstruktív módon együttműködik a jelentéstevővel. Ezért azt kérném a jövő szempontjából, hogy a jelentéstevők, az árnyék jelentéstevők eh, jogait tartsák tiszteletben, mindegy, hogy milyen frakcióból érkeztek, hiszen ez kiemelten fontos, hogy jó legyen a kapcsolat a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között Ön kitűnően végzi az elnöki munkáját, nagyon nehéz a munkája, tiszteletbe kell tartani a felszólalási időt, stb. Nem kritikaként szerettem ezt meg, volna megfogalmazni, de azt gondolom, hogy mindig biztosítanunk kell azt, hogy az jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő egy kicsit több időt kapjon a felszólalásra. E, azt hiszem, hogy ez nagyon helyes észrevétel, én magam is ezt szerettem volna javasolni. Mi pedig Katainen asszonyt illeti, ott eh, hibát követtem el. Egnyú úr, parancsolj! Yeah. Uh, chairman, you, know, you tried this morning Elnök úr, megpróbálta délelőtt azt, hogy egy kicsit több időt kapjanak az előadók és az árnyék jelentéstevők, és utána ezzel mindenki visszaélt volt, aki egyenesen 7 percig beszélt. Én azt mondanám, hogy három perc alatt elég sok mindent el lehet mondani, szóval ön megpróbált ma reggel bőkezű lenni, és ezzel visszaéltek a kollégái. Mikrofon, kérünk az elnök úrnak. Eh, una cuestión. A me Egy kérdésem lenne. Szerintem az rendben van, hogy a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők több időt kapjanak, de szerintem azt általános kritériumként kell megállapítanunk. Időnként ez van, időnként nem. Szerintem, hogyha van valami konkrét kritérium, az teljesen rendben van nekem, tök mindegy, hogy mennyi ideig beszél McIntyre asszony, de akkor az csak akkor lehet megvalósítani, mindenkire vonatkozik. E, Köszönöm szépen. egyre többet tudunk erről, de aztán fokozatosan kifutunk a saját mandátumunkból. Így van ez. Most a napirend következő pontjához értünk. A költségvetéssel kapcsolatos eszmecseréről van szó. A parlament alelnökének kellene hozzászólni. Válkászer előadó még nem érkezett meg vagy nem érkezett meg, de Herenc Garcia képviselő, képviseli őt, neki adom meg most a szót. Nos igen, elnök úr, valóban itt vagyok. Nagyon köszönöm, Bákárszer úr nem tudott eljönni az Agri bizottság ülésére, és azt kérte, hogy a nevében szólaljak fel. Gracias, muchas gracias. Köszönöm elnök óra segítségét. Tehát azt kérte Bákárszer úr, hogy az ő nevében szóljak hozzá ezzel a dokumentummal kapcsolatban. A benyújtott szöveg azokat a pontokat tartalmazza, amely az agrárköltségvetésre vonatkozik a következő évre, beleértve azt a 60 milliárd eurónyi kötelezettségvállalást és 57,8 milliárd eurónyi kifizetési előirányzatot, amely a 2019-es évi költségvetés tervezetre vonatkozik. Ez az előirányzatok tekintetében 1,2 2%-os kifizetés előirányzatok tekintetében 3%-os növekedést jelent. Ezen kívül pedig a termelői szervezetekre, a gyümölcs és zöldségágazatban tevékenykedő termelői szervezetek előirányzatainak növelésére, növelését is üdvözli. Ugyanakkor viszont az orosz embargó kapcsán foganat és a támogató intézkedéseket nem hosszabbították, meg ez sajnálja, hiszen ez egy nagyon aggasztó téma, és ennek negatív hatása lesz nagyon sok ágazatra, mezőgazdasági növénytermesztés és állattenyésztési ágazatra egyaránt. Valkárszer úr azonban azt is üdvözli, hogy az Európai Bizottság a promóciós intézkedések költségvetésének növelését is javasolja. Hangsúlyoz zen- Zenkiből Valkászer úr, hogy az EU-nak alapvetően hozzá kellene járulni az egészséges étkezési szokások előmozdításához, és arra biztatja a tagállamokat, hogy használják ki az iskolai programokra előirányzott felső határösszegeket, ugyanis jelenleg nem érik el a 250 millió eurós előirányzatot. Ezen kívül pedig azt mondja Válkárszál elnök úr, hogy a poszai programra vonatkozó előirányzatokat maximális szinten tartsák, illetve a minőségi élelmiszerekre vonatkozóan pedig a Horizont 2020 programot is vegye figyelembe. Válkárszer úr elmondja, hogy 25%-os növelés történt az állatbetegségek, illetve növénybetegségek elleni küzdelemre. Módosítók formájában várja a hozzájárulásokat, és köszönetet mond a képviselőknek. Katainen. No, Gluanek. Gluanek. Oh, sorry. sorry. Sorry, bo pani e, poseł e, Mura jest... Az elnök javítja magát. Először Morán képviselőasszonynak árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Egyetértek az előadóval azzal kapcsolatban, hogy nagyon sajnálatos, hogy az Európai Bizottság a költségvetést nem alakította a kiegészítő támogatásokhoz, és ami az orosz szankciót illeti. Tavaly a tejipar támogatását már felszámolták, és a zöldség gyümölcságazatot nem támogatják. Évtizedeken keresztül volt kereskedelem Oroszországgal, és ezen területeken nagyon is érezhető az embargó hatása. Ezt a problémát itt nem sikerült megoldani. A finteipar például még mindig áldozata azon export meg, ö, korlátozásoknak, amelyek az európai piacokra vonatkoznak. Az egyesületek vagy szövetkezetek próbálták az árak módosítását lassítani, de mostanra már nincsenek tartalékaik arra, hogy az áremelkedést ellensúlyozzák. A bizottság a tejlefölözés és a tejpor tárolási támogatásokat is csökkenti, és az asszály miatt megint csak csökkent a tejtermelők bevétele. Tisztelt kollégák, további támogatásra van szükség azon gazdák számára, akik még mindig szenvednek az orosz embargó miatt. Karin Glanek Morán képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani önön keresztül kolléganő Valkászer úrnak a remek munkáért, és úgy gondolom, hogy mindannyian örülünk annak, hogy a 2019-es költségvetésben emelkedést tapasztalunk 2018-hoz képest, ugyanakkor oda kell figyelni, hogy a következő MFF-ben ne legyenek kifizetési késlekedések, mert ez rendkívül nehéz helyzetbe hozza a gazdákat. A második fejezet és a mezőgazdaságra vonatkozó pénzek csökkenése rendkívül sajnálatosak. Az orosz embargó negatív hatását még mindig érzik a gazdák, és további folyamatos segítségre van szükségük az EU részéről. Ebben a kontextusban fontosnak tartom, hogy a kompenzáló intézkedéseket meghosszabbítsuk, mint ahogy az többször elhangzott már. Ezen kívül a 33 milliós csökkentés a kötött támogatások kapcsán úgy gondolom, hogy most már biztosra vehető, és még egyszer szeretném elmondani, hogy ezek a támogatások az állattenyésztés jövőjét veszélyeztetik, illetve a növényi protein gazdaságok jövőjét is nehéz helyzetbe hozzák. Úgy vélem, hogy a közhatóságok támogatására is szükség van, és minden lehetőséget meg kell adni a gazdáknak arra, hogy tovább léphessenek, hogy jó gazdasági modelleket dolgozhassanak ki. Ehhez pedig jól megszervezett és erős költségvetésre van szükségük. Köszönöm. Buda. Buda képviselő parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. A hatos pontra szeretnék utalni amely a fiatal gazdákról szól. Mindannyian szeretnénk, hogyha a lehető legtöbb fiatalt vonzaná magához a mezőgazdaság, és vonzanák magukhoz a vidéki területek. Ugyanakkor ezeknek a gazdaságoknak a fenntarthatóságáról is beszélni kell. Tehát nem elég, hogy valaki belefogjon egy mezőgazdasági tevékenységbe egy vidéki területen, az is fontos, hogy ott maradjon és sokáig ezzel a tevékenységgel foglalkozzon. Mi csak ahhoz adunk segítséget, hogy elindítsák a gazdálkodást ezek a fiatalok, és utána nem tudjuk, hogy ezek mennyire életképesek hosszú távon. Köszönöm szépen, Egnyú képviselő parancsoljon. Elnök úr, nagyon komoly aggájaim vannak a vélemény első bekezdésének kapcsán. Itt ugyan kimondjuk, hogy nagyon fontos a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés, például a klímaváltozás elleni harcban. Ugyanakkor azt mondjuk a gazdáknak, hogy csak akkor kapnak pénzt, hogyha javítják a klímafeltételeket, vagy egyenesen megváltják a világot a klíma szempontjából. Hát nem tudom, hogy ennyire sarkosan kell-e fogalmaznunk, és hát valahogy azért ezt meg kellene állítanunk. Elnök, hát nehéz lesz ez. A politikai irány, amit meghatároztunk, éppen ez. De a tudományos utalások is pontosan ebbe az irányba mutatnak. Az Európai Bizottság igazgató urának most megadom a szót. Uh, thank you, Chairman. I... Elnök úr, köszönöm szépen. Hogyha megengedi, akkor csak a felvetett kritikákra reagálnék, és nem az egész javaslatra. Na most az első téma, melyet több képviselő is megemlített, az orosz embargó kérdése. A 2019-es költségvetésben nem szerepel külön tétel az orosz embargóra nézve. Gondolom, hogy mindenki emlékszik arra, hogy, ezeket a, hogy ezek a szankciók már négy évre tekintenek vissza. Elsősorban egy nagyon gyors fellépésre volt szükség, azokban az ágazatokban, amelyeket a legkényesebben érintett az orosz embargó, a zöldségre és a gyümölcsre gondolok. De most már nem utal semmilyen konkrét adat arra, hogy erre az ágazatra továbbra is ilyen komoly kihatások lennének. Én úgy gondolom, hogy ez az ágazat sikeresen talált alternatív piacokat, melyen exportként értékesítheti termékeit. Tehát úgy gondolom, hogy általánosságban elég jó most ennek az ágazatnak a helyzete, éppen ezért az orosz embargó miatt nem kell beavatkoznunk ebben az ágazatban. Elmondtam már korábbi alkalmakkor is, hogy szinte nap mint nap vizsgáljuk az egész mezőgazdasági piac helyzetét, és hogyha bármilyen piacon olyan változásokra leszünk figyelmesek, amelyek válság tartalékos, vagy bármilyen más válsága kapcsolatos eszköz bevetését indokolnák, akkor azonnal fellépünk ugyanis vannak még költségvetés módosítási lehetőségek a következő, későbbi stádiumokban is. Tehát készen állunk a beavatkozásra, amennyiben erre szükség van, de azért ennek szakmailag indokoltnak kell lennie. A négy évvel ezelőtt meghozott döntések most már nem indokoltak. Ez a jelenlegi helyzet a zöldség gyümölcs tekintetében. Egy kicsit meglepődtem azon kolléga hozzászólásán, aki a tejről beszélt az imént, ugyanis meglehetősen kielégítő most a tej ágazat helyzete. A finn tejtermelési árak az egyik legmagasabbak az Európai Unióban, Úgyhogy nem hinném, hogy olyan helyzet állna elő, amely specifikus intézkedéseket igényelne. Beszélt a tejpor intervencióról is. Valóban volt erre szükség, amikor néhány évvel ezelőtt tejválság volt, és akkor a bizottság valóban be is avatkozott. Nagyon komoly mennyiségű tejport vontunk be végül is az intervenciós eszközbe, de most már úgy gondoljuk, hogy javult a helyzet. A 2019-es költségvetésben mindez most már így jelenik meg. Úgy véljük tehát, hogy a helyzet megváltozott, és nem gondoljuk, hogy az intervenciós eszköznek továbbra is indokoltnak kellene lennie. A közvetlen kifizetések csökkenéséről szóltak hozzá a termeléshez kötött támogatások kapcsán. Na most mi is történt? Az történt, hogy három tagállam további transfert indított el az egyik pillérből a közvetlen kifizetéseknél Franciaország, Litvánia és Hollandia a vidékfejlesztés irányába. Ez volt tehát ez a három ország, amely átcsoportosított közvetlen kifizetéses pénzeket – vidékfejlesztésre, tehát valójában ez csak egy politikai döntés volt, 13 tagállamban az összeg maga, a támogatási összeg egy fityingel sem csökkent. Végezetül pedig nézzük a fiatal gazdákat. Nincs itt sem csökkentés, a költségvetés kiszámítása azon adatokra alapul, amelyeket a tagállamoktól kaptunk. Ez egyébként egy opcionális lehetőség, tehát hogyha senki se választja ezt az opciót, akkor nincs is szükség pénzre. Tehát itt azért volt csökkentés, mert kevesebb igény van. Tehát, hogyha nincsen előirányzat, akkor nem lesz kifizetés sem. Köszönöm. Bardzo dziękuję w tej chwili. köszönöm szépen. Az előadó nevében, hogyha szeretne a képviselője még hozzászólni, akkor azt megteheti, és ami a módosítók benyújtását illeti, a határidőt pontosíthatnám. Pénteken délután egyig lehet tehát a módosítókat benyújtani. A módosítókat átadják az előadónak. És azzal kapcsolatban, amit az igazgató úr elmondott, szeretnék én is valamit mondani. A tejpor összességében aggodalomra ad okot. Most nem akarom ezt a vitát megnyitni, de azért utalnék arra, ön is beszélt erről röviden, a tejpiac mindenképpen érintett ebben az ügyben. Ezzel a napi rendi pontunk végre értünk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben. Van még egy utolsó napi rendi pontunk, a 16-os, az Agribizottság koordinát, koordinátorai által kiadott ajánlások jóváhagyása. A kiosztott anyagokban ezt megtalálhatják, nincsen ezzel kapcsolatban észrevétel, akkor már csak egy valami maradt hátra. Köszönetet mondok az intenzív munkáért a mai szakbizottsági ülésünkön. Röviddel a nyári szünet előtt, rendkívül intenzív ez az időszak, Mindenkinek nagyon kellemes nyári szünetet kívánok, és kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy a lehető leggyorsabban juttassák el a módosítóikat az előadóknak, még a nyári szünet előtt. Kérem, ne várják ki feltétlenül az utolsó határidőt, hanem gyorsan nyújtsák be azokat. Mindenkinek köszönetet mondok a tolmácsoknak is, és mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánok. Ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt. Erenc Garcia képviselőnek külön sok sikert kívánok, hiszen munkás, dolgos nyári szünete lesz, és büszke vagyok arra, hogy 37 percet sikerült megtakarítani. Ez jó teljesítmény volt, köszönöm.